Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Kérem foglaljanak helyet, hogy megkezdhessük az ülést. Biztos vagyok benne, hogy még későbbiekben további kollégák is csatlakoznak hozzánk, Igen, itt az utazás, a repülés kisség gondot jelent télen, és a mai ülés egy komoly kihívás. Minden esetre üdvözlök mindenkit, aki már itt van, a többieket pedig várjuk. Megnyitom a Regi Szakbizottság ülését. Szokásos ülésünket tartjuk. Első dolgunk, hogy elfogadjuk az ülés napirendjét. Kiosztottuk a napirend tervezetet. Egy változást szeretnék javasolni. Ezt gondolom a titkárságtól az erre vonatkozó üzenetet múlt pénteken megkapták. Minden esetre szeretnék mindenkit tájékoztatni. Jotova asszony egy bulgáriai kötelezettsége miatt nem tud jelen lenni ma, úgyhogy javasolom, hogy a hármas napi rendi pontot tegyük át holnap 9 órára, és ehelyett vegyük előre a 8-as napirendi pontot Tomasics úr jelentéstervezetét. Köszönöm Tomasics úrnak, Tomasics asszonynak, bocsánat, hogy elfogadta ezt a cserét, tehát Tomásics asszony jelentését vesszük előre hármas napi rendi pontként. Köszönöm. Akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. A következő napi rendi pont hallottam, hogy néhány kolléga ma nem tud jelen lenni. Ennek több oka van. Malkova, Tancsila asszonyok, illetve néhány jelentéstevő is érintett. Maletics asszony sem Csiko sincs itt. Demato asszonynak tartoztam ezzel a magyarázattal. Minden esetre itt van néhány kolléga, aki ezeket a beszámolókat megtartja majd, és ezzel a regi napirendjét teljesíteni tudjuk. Másik bejelentésem az informális miniszteri üléssel kapcsolatos november 26-27-én Luxemburgban a luxemburgi elnökség meghívására a területi kohézióért felelés és városfejlesztésért, várospolitikáért felelős miniszterek informális találkozót tartottak 26-27-én, és a regi szakbizottság is meghívott volt. A legfontosabb megvitatott témák a területi kohézió volt, a területi forgatókönyvek, elképzelések, határokon átnyúló együttműködés, városi stratégia, a migráns válsággal kapcsolatos városi politika, és az összes ajánlást a tagok elfogadták ezen az informális ülésen. A vita nem volt különösebben ellentmondásos, különböző vélemények hangzottak el a városok előtt álló kihívásokkal kapcsolatosan a menekült helyzet következtében. A napirend az informális miniszteri ülés napirendje nagyon közel áll a regi szakbizottságéhoz, és örömmel tudtam tájékoztatni a jelenlévő minisztereket a jelentéseinkről, a vitáinkról, illetve a jövőben tervezett jelentésekről. Ez nagyon fontos volt számukra, hogy megtudják, hogy ugyanolyan tempóban és ugyanolyan témák mentén tevékenykedünk mi is. Ha vannak esetleg kérdések, akkor kész vagyok informálisabban is majd ismertetni a véleményemet, benyomásaimat erről az informális ülésről. Végezetül pedig szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy elnökként egy fogadásra szeretnék meghívni ma mindenkit hét órakor a Jehudi Menuhin terület, terem előtti területen. Ez a karácsonyi partit hivatott helyettesíteni, ugyanis az a mai az utolsó ülésünk idén, úgyhogy gondoltam, hogy kötetlen keretek között esetleg kocinthatnánk és kellemes ünnepeket kívánhatnánk egymásnak. Ezek lettek volna a bejelentéseim, közleményeim, és akkor a harmadik napi rendi pontunk következik, ami az eredeti nyolcas napi rendi pont lett volna. Új területi fejlesztési eszközök a 2014-20-as kohéziós politika kapcsán integrált területi beruházások és közösségi helyi fejlesztések. Tomasics asszony a jelentéstevő. Ma megvitatjuk a jelentéstervezetet, a 2014-es 20-as kohéziós politika keretében két új eszközt vezetünk be a területi célkitűzések elérése érdekében, ilyen az integrált területi beruházások, illetve a közösségek irányította, vagy a közösségek által meghatározott helyi fejlesztés. Már az év elején úgy döntöttünk, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk. Ezen eszközökkel kapcsolatosan Tomás és asszony már az októberi ülésen felvázolta a jelentését, ma pedig a jelentést fogja bemutatni. A módosítók határideje pedig eh, december 16-a dél, február 15-16-án fogunk szavazni a szakbizottságban jövőre. Az árnyék jelentéstevők is jelen vannak. Ők is elmondják majd a véleményüket. Az Európai Bizottság a Digi Regio részéről Hápaka asszony is jelen van, és most megadom Tomásics asszonynak a szót. Hvala vam lijepa, predsjednice, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Kedves kollégák, el, először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, hogy kiválóan együttműködtek a jelentés összeállításában. Ez a saját kezdeményezésű jelentés a egyes tagállamok bevált gyakorlatát és tapasztalatait hivatott felvázolni az új fejlesztési eszközökkel kapcsolatosan a 2014-20-as kohéziós politika keretében. Itt eh, végrehajtási akadályokról is szólunk, illetve hogy hogyan lehet javítani a megvalósítást a jövőben azon tagállamokban, ahol ezeket az eszközöket még nem alkalmazzák. 2014-20-as időszakban az Európai Unió nagyobb hangsúlyt helyez a területi kohézióra, a strukturális és beruházási alapok keretében a 14-es, 20-as pénzügyi tervben tematikus koncentráció valósul meg. Itt két új eszköz jelenik meg, az említett területi beruházási eszköz, illetve a közösségi helyi, helyi fejlesztés. Annak érdekében, hogy a különböző gazdasági és társadalmi kihívásokkal jobban szembe tudjunk nézni. Területi megközelítést kívánunk alkalmazni, hogy hatékony megoldásokat találjunk többdimenziós megközelítésre van szükség az egyes specifikus területekre irányulóan. Itt a régiók közötti adminisztratív határokat kívánjuk lebontani. Az eszköz alkalmazásában a kormányzat minden szintje részt kell, hogy vegyen, annak érdekben, hogy a közös célokat el lehessen érni. Az új szabályok értelmében a kötelező jellegű városi dimenzió a fenntartható fejleszt, fejlődést hivatott elősegíteni, és ahhoz, hogy ennek a kritériumnak megfeleljünk, az ITI mindenféleképpen nagyon fontos eszköz, ugyanis az ilyen integrált területi beruházások révén a tagállamok a, az egyes beruházásokat a különböző célcsoportok, tengelyek keretében történő finanszírozással valósíthatják meg. A legtöbb tagállam a CLLD-t már a partnerségi megállapodásokban kikötötték, és ez a regionális fejlesztés szempontjából nagyon fontos. Itt az alulról felfelé történő építkezés kerül előtérbe, a helyi érintettek érdekeinek képviselete érdekében. Egyes tagállamok ezt a megközelítést nem lelkesen alkalmazzák, és vonakodnak helyi csoportokra vinni a felelősségi köröket. Ugyanakkor egy olyan stratégiát kell kidolgozni, ami szakmai iránymutatásként szolgál az érintett csoportok számára, ezt nemzeti és EU-s szinten is támogatni fogjuk, különösen a végrehajtás kezdeti szakaszaiban. A helyi csoportok által elért eredmények nagyon fontosak a hosszú távú stratégia megvalósítása érdekében, és ezek az eszközök akkor lehetnek sikeresek, hogyha helyi, regionális, nemzet és EU-s szinten is támogatást élveznek. Éppen ezért arra kérem a bizottságot, hogy az hatásköre révén fogalmazom meg ajánlásokat a tagállamok különböző kormányzati szintjei számára a CLLD és az IT megvalósításához. Úgy gondolom, hogy a helyi partnereknek kulcsfontosságú szerepe lesz a stratégia megvalósításában, sokkal nagyobb részt kell, hogy vállaljanak az irányítás, a monitorozás és az audit terén. A helyi akciócsoportok tehát aktívabb szerepet fognak játszani, és a közintézmények ugyanakkor az ilyen akciócsoportokban nem rendelkezhetnek 49%-nál nagyobb szavazati arányjal. Nagyon gyakran a megvalósítást az akadályozza, hogy az érdekcsoportok nem rendelkeznek megfelelő know-how-val. Éppen ezért felkérem a bizottságot, hogy alaposabban értékelje a szabályok végrehajtását. Ellenkező esetben komoly problémák adódhatnak. Tehát jó lenne ezen a területen ajánlásokat megfogalmazni, és a CLLD-be fiatalokat is be kéne vonni. Nagyon gyakran a fiatalokat nem kívánatosnak tart. 40 millió fiatal nem jut megfelelő oktatáshoz, vagy munkahelyekhez, képzéshez, és a munkanélküliség a körükben meghaladja az 50%-ot egyes tagállamokban ahhoz, hogy a CLLD-ben, azzal, hogy a CLLD-kben a fiatalok részt vesznek, ezeket a problémákat eredményesebben tudjuk áthidalni. Éppen ezért a tagállamoknak is nagyobb segítséget kell nyújtani a kevésbé fejlett önkormányzatok számára, hiszen ők szűkös forrásokkal rendelkeznek. A különböző alapok kezelése a két eszköz kapcsán nehézségeket jelent egyes önkormányzatok számára, éppen ezért jó lenne egyszerűsíteni a keretet és megteremteni a megvalósítás megfelelő feltételeit. Ezért üdvözlöm, hogy egy magas szintű független szakértői csoport jön létre, ami a végrehajtás folyamatát fogja figyelemmel kísérni a strukturális és beruházási alapok kapcsán. Itt a bizottságtól a jobb kormányzás elősegítését is várjuk ajánlások révén. Ugyanis, ha az egyik tagállam egyszerűsít, ez egy másik tagállamban nehézségeket okozhat. Ugyanakkor ösztönöznénk a tagállamokat, hogy teremtsék meg a feltételeit a vita rendezésnek. ezek hivatottak a megfelelő tájékoztatást is biztosítani, hogy az administratív döntések megtámadásakor megfelelő eljárások érvényesülhessenek. novog zakonodavstva u području kohezijske politike uz új jogszabályi javaslatok is születnek majd a kohéziós politika területén és ezeket tovább lehet aktualizálni a tárgyalások során. Ez mindenki számára lehetővé teszi majd, hogy időben benyújtsák az iránymutatókkal kapcsolatos anyagokat, és további tanácsokkal is szolgálunk majd a tárgyalások során, és bízom benne, hogy a további együttműködés és közös munka révén a jelentés megfelelő módon elfogadásra kerül a plenárison. Uh, Miss Vanna from the Shadow Rapporteurs. Okay. Miss Vanna, the floor. Vanna, szó. Uh, thank you, uh, Mrs. Madam Chair, for being the first. Köszönöm szépen. Uh, köszönöm, hogy elsőként megadta nekem a szót, ez elég szokatlan, de minden esetre köszönöm szépen Levesz Kravecs kollégám nevében szólok, zöldek képviselője. Elnézést kér, politikai okok miatt Horvátországba kellett utaznia. A következő gondolatokat szeretném megosztani önökkel. Köszönjük Tomacsis asszonynak a jelentéstervezetet, üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és ezt valóban az új eszközöket tovább meg kell erősíteni. A közösségi helyi fejlesztést jobban meg kell valósítani a területen, ezért kötelező érvényűvé kell tenni minden területen, nem csak vidékfejlesztés területén. További kompetenciákra van szükség azonban, mind az administratív, mind pedig a politikai szinten támogatást élvez ez, hosszú távú érdekeket kell figyelembe venni, illetve megoldásokat. A civil társadalmat, illetve az érdekelt feleket mind bele kell venni ebbe a folyamatba. Ahhoz, hogy sikeres legyen ez az eszköz, a helyi szakértőket figyelembe kell venni, illetve az ő tudásukat ki kell aknázni. Ezzel új munkahelyeket is teremtünk, ez helyi szinten fejlesztéshez vezet, illetve nemzet és európai szinten is. Ezen kívül figyelmet figyelmet fel szeretnénk hívni arra, hogy föl kell hívni a figyelmet az előnyökre, a hátrányokra, a helyi szintre kell összpontosítani, a zöldek erre fognak fókuszálni, és Tomás is asszony pedig reméljük, hogy támogatni fogja javaslatainkat. Elnök, köszönöm szépen. Ki kér szót? Mr. Santos, who Will Santos úr. Mrs. Mm, Rodriguez. Rodriguez asszony véleményét fogja felolvasni. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek ezért a jelentésért. Milena Rodriguez sajnos nem tud jelen lenni a mai napon. Azt kérte, hogy helyettesítsem, és mutassam be a kommentárjait jelentéstevőként. Először is a kolléga szeretne köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak ezen jelentéssel kapcsolatosan, hiszen ez a régiókat szociális szempontból fejleszti, munkahely teremtés és befogadás révén. A szimetria beillesztése a régiós politikába azzal jár, hogy a helyi önkormányzatokat is bevonjuk ebbe a tervbe, amely igencsak kapcsolódik a Lisszaboni szerződéshez és a gazdasági szociális kérdések megoldásához, amely fő célkitűzése Európának. Az eredmények bizonyosan jobbak lesznek, hogyha ezen együttműködési eszközöket jobban használják, egyben a forrásokat, és ez azt jelenti, hogy a kritikus tömeget optimalizáljuk, és a különféle erőforrásokat kiegészítő módon tudjuk felhasználni, amikor ezen együttműködési folyamatokat lebonyolítjuk a régiók között. Tehát a jelentésnek ki kell emelni a regionális és helyi dimenziót a nemzeti dimenzión túlmenően. Van egy másik szempont, amely két beruházási mechanizmusra összpontosít, ezek az európai kohéziós politika részét képezik. Ezen eszközök alkalmazásának nehézségei okán újfent felül kell vizsgálni a helyi és önkormányzatok szerep, helyi önkormányzatok szerepét ezen döntéshozatali folyamatokban a fenntarthatóság szempontjaira tekintettel, illetve az állam és magánszféra szinergiájára tekintettel, hiszen ez ö, tudja alk- ö, garantálni a projektek jobb megvalósítását, illetve a kötelezettségek megfelelő betartását. Túlmenően a partnerségi bizalmi kérdéseken a kompetencia kérdéseit is fel kell vetni, ezeket tisztázni kell, és meg kell határozni valamennyi partner vonatkozásában, amelyek részt vesznek a projektben. Aztán a technikai és pénzügyi támogatást illetően nagyon fontos, hogy az európai intézmények segítsék ezen projekteket, tekintettel arra, hogy itt igencsak összetett eszközökről van szó. Fontos a szakképzés megkönnyítés a helyi és regionális önkormányzatok számára. Ami ezt a képzést illeti, ez a kedvezményezettek javára is szolgál, hiszen itt nem arról van szó, hogy megkettőznénk a már létező struktúrákat. Ez egy európai együttműködési logika mentén történik. A szabályok rugalmassága is nagyon fontos az Európai Unióban, annak érdekében, hogy a régiók speciális igényeivel foglalkozni tudjuk, és az egyetlő, egyenlőtlenségeket meg tudjuk szüntetni. Azelőtt, tehát mindenképpen előzetesen kell megoldani a nehézségeket. Az audit és az ellenőrzés ki kell, hogy hasson magára a folyamatra, és nem pedig a végeredményre kell, hogy kihasson mindez. A bizottságnak nagyobb körben kell népszerűsíteni ezen eszközöket a helyi és regionális önkormányzatok közében, körében. Ehhez a létező eszközöket föl lehet használni, az együttműködési projekteket formalizálni lehet, hogy megmutassuk, hogy mennyire fontos szerepet játszanak ezek az eszközök. Ez tehát Liliana Rodriguez kolléga kommentárja volt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Van Nistelrooy úr következik. De EVP schaduw... Nos, a népáti jelentéstevő Buda úr jelen kellett volna, hogy legyen ezen az ülésen, de nem látom. Itt valószínű, hogy még útban van az ülés felé. Először a következőt mondanám el, a jelentés a megfelelő időben készül. Rövid távon azt várom, és ez egy kérdés a bizottság képviselője felé is. Várok tehát egy jelentést a partnerségi szerződések elemzéséről az operatív programokon belül. Jelenleg ugyanis a jelentés révén láthatjuk, hogy mennyire lényegesek ezek a kérdések. Itt egy fakultatív eszközről van szó, és érdekelne, hogy jelenleg mennyi forrás áll rendelkezésre, vagy legalább mennyit helyeztek tartalékba az operatív programok céljaira. Ez a kérdésem tehát a bizottsághoz, a második kérdésem. Vannak olyan eszközök, ahol korlátozások vannak, és mindenhol ahol visszafolynak a források, ott nagy aggodalmak uralkodnak azt illetően, hogy nem tudják beindítani a projekteket, és minden partner, akik ezen programokban dolgoznak, azt mondják, hogy nem alkalmazzák még a szabályokat, például a szociális alap, a regionális fejlesztési alap és más alapok szabályait. És itt a helyi partner kezében van a felelősség. Felvetődik tehát bennem a kérdés, hogy hogyan is működjék mindez. Szeretnék információkat kapni e, e tekintetben az Európai Bizottság képviselőjétől. Egyébként az a helyzet, hogy a jelentés, ahogyan mondottam, pontosan a megfelelő időben készül. Tulajdonképpen már végrehajtási jelentés kellene, hogy legyen ez, hiszen jelenleg a gyakorlatot vizsgáljuk meg a jövőre tekintettel is. Nos, a jövőben a funkcionális bizottságnak sokkal inkább kell figyelniük arra, hogy a gyakorlatban hogyan hagyják végre ezeket a dolgokat. Számomra ez a döntő kérdés. Ettől eltekintve kiemelem a jelentés orientációját, de az a kérdés vetődik fel bennem, hogy mindez mennyire lényegi. Itt egy Valódi lehetőségről van-e szó? a téma koncentrációkat illetően, vagy az intelligens specializáció mindenkit megszólít-e vajon, vagy csupán a múltbeli tapasztalatokhoz kapcsolódik mindez, mint például a LEADER program, vagy a városok és falvak, amelyek egyre fontosabbak, az integrált megközelítés úgy szintén egyre fontosabb, és a lakosok, a nem regionális szervezetek szerepe szintén egyre fontosabb. A kérdésem, hol van az egyensúly? Mr. Van Miltenburg. Köszönöm szépen, Van Miltenburg úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az árnyékjelentés nevében, árnyékjelentés tevő nevében, Jakobsics úr nevében szólok, aki nem tudta eljönni a mai ülésre először is. Őszintén gratulálok Tomás is asszonynak. Szerintem egy elég átfogó jellegű jelentés tervezet készült. Vannak azonban még kiegészíteni valók hozzá. Először is hangsúlyozni kell az alulról fölfelé törekvő megközelítést, akkor, amikor helyi, szociális, területi fejlesztésről beszélünk, véleményem szerint ezt mindenképpen hangsúlyoznia kell a regi szakbizottságnak. Különösen fontos ez az alapok igazítása, igazgatása terén. Aztán az Európai Bizottság által benyújtott adatok alapján tudnunk kell azt, hogy nem túl sok ország kérte eh, a multi alap megközelítést, tehát a több alap felhasználását. Ez furcsa, mert eh, alapvetően egy ITI alapú közösségi fejlesztési megközelítésről beszéltünk. Hogyha megnézzük a gyakorlatot, megnézzük azt, hogy milyen valós szinergiák vannak, akkor azt hiszem jól látható, hogy a megvalósítás terén bizony elég korlátozottak. Ezek valós szinergiák csak akkor valósulnak meg, hogyha más alapokat is felhasználnak a tagállamok, nem csak az RDF-et vagy az Európai Szociális Alapot. Nem tudom, de talán fontos lehet ez a, a jelentéstevő számára. Nem tudom, hogy mi az oka ennek, a szabályozás bonyolultsága, az administratív okok, valami akadályozza a több alapú megközelítést, vagy esetleg a hajlandóság a tagállami szinten, nem tudom. Ezt meg kell vizsgálnunk. A második megjegyzésem, a bizottság iránymutatást adott a hetes cikk kapcsán, illetve a közösségi fejlesztési megközelítésről, azonban az ITI tekintetében csak forgatókönyveket adott a tagállamoknak. Azt kérem tehát a bizottságtól, hogy jobb iránymutatást szolgáltasson, jobb anyagokat, dokumentumokat, amelyek a városokat, a régiókat, iránymutatással látja el, és valóban ezt az alulról felfelé törekvő megközelítést szolgálja. A bizottságnak valóban jobb dokumentációt kellene biztosítania az új politika létrehozásakor, a 2020-as időszakot követő periódusra is. Aztán a harmadik megjegyzésem, az ITI-ok -ok, a városok, illetve a városokon kívül nincs különbség a kettő között. Nem látjuk, hogy mi a helyzet az urbánus napi rendel, az urbánus agendával. Szerintem meg kell erősíteni az ITI-okat valós multi alap megközelítéssel. Meg kell nézni, hogy hogyan alakul a megvalósítás, és egyetértek Van Risszeroy úrral, ez inkább egy megvalósítási jelentés, mi pedig arra szeretnénk ugye összpontosítani, hogy az elmélet hogyan valósul meg a gyakorlatban, és hogyan lehet az Európai Bizottság számára javaslatokat készíteni. Aztán, ami a kutatást illeti, aggódom a kutatások miatt, illetve az ezen ö, kutatások eredménye miatt is. Szerintem a kisebb entitások elvesznek a szabályozás bonyolultságában. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy helyi szinten befolyásoljuk a dolgokat, akkor, amikor területfejlesztésről beszélünk, alulról felfelé törekvő megközelítésre van szükség, ezért azt kérem a tagállamoktól, hogy a CLLD kezdeményezés fontosságát hangsúlyozzák, és a helyi tényezők, a közösségek, illetve a tagállamok kapjanak némi rugalmasságot ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen. Igen, láttam önt, Buda úr. Van Nisztároly úr éppen most szólt egy-két szóban, meg fogom adni önnek is a szót, de most először de már asszony következik, hogy végre lezárjuk azt a kört, azt a felszólalói kört, akik előre jelezték, hogy beszélni kívánnak. De már asszony, önni a szó. Köszönöm szépen. Itt a kedvezményezettek és a kritikus pontok elemzését illetően itt a 2014-2020-as eh, időszakban e két eszköz nagyon fontos ebben a tekintetben. Nos, itt a bizottság arról szól, hogy ezek az eszközök, hogyha jól alkalmazzák őket, hozzáadott értéket jelenthetnek a kohéziós politikában. Azonban ezen két eszköz néhány szempontja ö, problémákat vethet fel, már ami az a hatékony dialektika és együttműködés kialakítását illeti a különböző adminisztratív és területi szintek között, amelyek részt vesznek az új kohéziós politikában. Hogy jó eredményeket érjünk el, az fontos az, hogy számos előfeltétel meglegyen, amelyeket megfelelően leír a kolléga jelentés tervezete. Nagyon fontos számomra a kölcsönös bizalom kérdése a helyi önkormányzatok, a regionális önkormányzatok és nemzeti hatóságok között. A tagállamok vonakodnak, hogy egy ilyenfajta bottom-up megközelítést fogadjanak el. Ezen érvet, illetve eléggé nagy az egyetértés itt. Tehát nagyobb bevonásra van szükség a szubregionális szereplők esetében, és jobban meg kell ismerni az egyes területek fejlesztés igényeit Nos, ez a vonakodás gyakran egyes tagállamokban szkepticizmushoz kapcsolódik, már ami a helyi vagy regionális administratív kapacitásokat illeti. Megfelelő technikai segítségnyújtásra van szükség tehát számukra, tehát segíteni kell őket a stratégiák kialakítása és végrehajtása során. A bizottság remek munkát végez egyébként, megfelelő szakértői csoporttal, területi kohézió és urbánus ügyek csoportját illetően, de jó lenne egy előkészítő munka akkor is, amikor a programozási időszakot előkészítjük. Külön figyelmet kell fordítani a participatív jellegű bevonásra a helyi szereplőknek. Font fontos itt a megfelelő egyensúlyi helyzet megteremtése, az eszközök hatékonysága, az egyszerűsítés és az átláthatóság szempontjai között. A jelentéstevő szövege, amikor elemzi a következő programozási időszakot és egy kötelező kvóta bevezetését írja elő az ilyen partnerségi szerződések esetében. Nos, miután megfelelően elemeztük az elért eredményeket a két eszköz vonatkozásában, jó lenne a teljesítményt is megfelelően elemezni. Tehát nem csupán az elköltött források mennyiségi elemzésére van szükség. Ez természetesen jövőbeli vitatárgyát képezheti. Nagyon figyelmesen meg kell tehát vizsgálnunk, hogy milyen kritériumokat is alkalmazzunk ezen elemzés során. Köszönöm. Köszönöm szépen. Presszó asszony, a szó. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Nos, ezek az eszközök, ahogyan már emlékeztettek a kollégák arra, mert jó ideje léteznek. A programozás újdonság ebben az időszakban az a lehetőség, hogy több alapot is felhasználjunk. Itt az a kockázat merül fel, hogy itt kereszteződhetnek azok az eszközök, amelyek már önmagukban is összetettek voltak, hiszen a helyi fejlesztés témaköreihez kapcsolódnak, tehát olyan projektekhez, amelyek nem monotematikusak, hanem integrált területi jellegű projektek, illetve a több alapú koncepció egy további komplikációt jelent, hiszen különböző szabályozások kapcsolódnak ehhez, és jelenleg mindez tehát egy igencsak összetett helyzetet eredményezhet. Azt hiszem, hogy egyrésztről ki kell emelnünk, mennyire fontosak ezek az eszközök, ha teljes mértékben be akarjuk vonni a városokat a fejlesztés politikába. Az integrált projektek alapvető jelentőségűek ehhez hiszen itt olyan projektekről van szó, amelyek alkalmasak az urbánus területek fejlesztésére. Ha tehát be akarjuk vonni a kisebb egységeket, tehát a kisvárosokat, a vidéki területeket, az elővárosi területeket, akkor talán a CLLD-k alkalmasabbnak tűnnek, de mindkét esetben képesnek kell lennünk arra, hogy a több alapból való felhasználást lehetővé tegyük. Hiszen gyakran az volt a probléma, hogy a helyi tervezés, a bottom-up tervezés, amire itt valamennyien utaltak, az talán ö, egyes esetekben ö, olyan akadályokba ütközhetett, hogy ö, nem volt finanszírozható mindez a fejlesztési alapeszközeiből, vagy a területi kohéziós eszközökből. Azt hiszem tehát, hogy jobban kellene tisztázni a bizottság részéről, hogy milyen módszerekkel lehet felhasználni a több alapú megközelítést, hiszen ez a több alapú megközelítés aggodalmakat kelt a felhasználókban és azokban a személyekben, akik az ilyenfajta projekteket tervezik ugyanis itt több szabályozást kell alkalmazniuk, és ez igencsak bonyolítja a helyzetüket. Tehát azt kell kérnünk a bizottságtól, hogy gondolkodjon el ezen két eszközön, amelyek rendkívül lényegesek a helyi integrált fejlesztés szempontjából, de esetleg itt konfliktusokat teremthet mindaz, hogy a több alapú megközelítést alkalmazzuk, ami egyébként nagyon lényeges lenne. Másodszorban úgy vélem, hogy Ugye itt lesznek még találkozók a biztos asszonynal az egyszerűsítés tárgy körében. Nos, valamennyi eszköz vonatkozásában az egyszerűsítés nagy eredményekhez vezethet. Hiszen itt kis fellépések összességéről van szó, és nagyon fontos lenne, hogyha az ellenőrzést a komplex eredmény vonatkozásában ejtenénk meg felvetvének közben a pontos ellenőrzés kérdését az egyes akciók tekintetében, de a lényeg a végeredmény megvizsgálása a projektet illetően. Lenne itt egy kérdésem. Az ITIK arra is szolgálhatnak, hogy olyan stratégiákat alakítsunk ki, amelyek a makroregionális stratégiákon belül helyezkednek el. Ebben az esetben viszont hogyan lehet összeegyeztetni ezeket, tehát milyen további komplikációs kockázatok merülhetnek fel, hogyha ezeket az eszközöket így használjuk, amelyek alkalmasabbnak tűnnek az egyes területek közötti területi együttműködés kialakítására és különböző alapok felhasználására az adott terület vonatkozásában például egy makroregionális egységen belül. Hogyan lehet elképzelni a konkrét működését egy IT-nek, amely egy nagyobb területre irányul, például nem ugyanazon országhoz tartozó terület esetében. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon alkalmas eszköz lehet az ilyenfajta stratégiák kialakításához. Ez tehát a bizottsághoz intézett specifikus kérdésem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hetman úr. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő asszonynak a munkáját. Az integrált területi beruházások és a helyi közösségi fejlesztések nagyon hasznos eszközök minden tagállamban. Nem az a benyomásom, hogy vannak olyan tagállamok, vagy lennének olyan tagállamok, vagy régiók, amelyeket nem érdekel az alulról felfelé történő megközelítés. Ez ugyanis rendkívül fontos az ilyen eszközök megvalósításánál, ami nagyobb problémát jelent, az az adminisztráció, ezen eszközök kezelése, erre kéne nagyobb figyelmet fordítani. Egyes tagállamokban nagyon sok irányítási szint létezik, és ezért a kedvezményezettek kedve elmegy az ilyen eszközöktől, különösen amikor kis szervezetekről vagy kis közösségekről beszélünk. Tehát túl sok az irányítási szint, és ezek iránt nincs megfelelő bizalom. Minden irányító hatóság természetesen bizonyos függetlenséget kell, hogy élvezzen a döntéshozatalban, és ez korlátozza a helyi csoportok lehetőségét ezen eszközök alkalmazásában. Tehát nagy figyelmet kell fordítani az egész irányítási folyamatra. Minden alulról felfelé építkező megközelítés nagyon fontos, és legalább ennyire fontos, hogy az alul lévő szinten, akik igénybe veszik ezeket az eszközöket, minél nagyobb függetlenséggel rendelkezenek, lehetővé kell tenni, hogy ők döntsék el, hogyan alkalmazzák ezeket az eszközöket. Lehet, hogy ez az alulról felé történő építkezés egy csodálatos megközelítés, de lehet, hogy helyi szinten vonakodnak ezen eszközök igénybevételétől. Még egy dolog, amire a jelentéstevő felhívta a figyelmet, Számos helyi szervezet nem rendelkezik megfelelő lehetőségekkel, hogy megvalósítsák az adott területen a fejlesztési stratégiát. Meg kellene találni a lehetőségét, hogy ez megvalósulhasson. Minden szinten biztosítani kell, hogy az adminisztráció a helyi csoportok számára nyújtson segítséget, végezetül pedig Buda kolléga kap szót. Legyen, din păcate, avionul meu a avut în... Köszönöm a megértéseket, elnézést a késésért gratulálni szeretnék a jelentéstevő asszonynak, és szeretném elmondani, hogy a legutóbbi ülés óta számos képviselővel folytattam megbeszélést, román képviselőkkel, helyi akciócsoportok képviselőjével is, és ezen két eszközről tárgyaltunk, mit is mondtak el nekem. Nos, ezek a román helyi önkormányzati képviselők örülnek, hogy tárgyalunk ezen eszközökről. A következőkre kértek azonban engem kérik, hogy úgy alakítsuk ki ezeket az eszközöket, hogy azok valóban működjenek is. Országom elég jelentős a bürokrácia. Most új miniszterelnökünk van, aki hozzászokott a brüsszeli munkához, és remélhetőleg változni fog a helyzet. A decentralizáció okán fontos úgy cselekedni, hogy eh, a helyi önkormányzatoknak lehetőséget adjunk a szubszidiaritási elv alkalmazására. A helyi ö, szereplők ugyanis tudják, hogy mire van szüksége az ottani lakosságnak. Ha valamennyi adót központilag szedjük be, és a helyi önkormányzatoknak nincs lehetőségük ezen források felhasználására a jövőben, akkor ez gondot jelenthet. A munkanélküliség nagy probléma, különösen a fiatalok körében, mégpedig egész Európában. Ezen eszközök segíthetnek abban, hogy ezt a fajta munkanélküliséget leküzdjük. Magán beruházásokat tudnak ugyanis ezek segíteni, és helyi szinten ki kell aknáznunk ezeket a lehetőségeket mindenféleképpen szükség van a helyi kapacitásokra, amelyek a mm, helyi szinten való kibontakozást segítik. Meg vagyok győződve arról, hogy majd megfelelően be tudom mutatni ezeket a funkcionális eszközöket, ha visszatérek Romániába. Mielőtt Tomas is asszonynak megadom a szót, az Európai Bizottság részéről is szeretnénk, ha választ kapnánk az elhangzott kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek a jelentéstervezetét. Számos kérdés vetődött fel. Két területi keretről és eszközről beszélünk, ezek integrált megközelítést tesznek lehetővé a tervezésben, és a különböző programok mentén az EU-s források hatékonyabb felhasználását. A jelenlegi időszakban voltak iránymutatások a programkészítés időszakában is. Nem csak a forgatókönyvekről beszélek, hanem konkrét ajánlásokról. Az IT és a CLLD számokban kifejezve, itt Van Nistelrooy úr kérdezett rá, hogy mennyi valósult meg ezekből. Az itt jelenleg 20 tagállam kívánja igénybe venni a különböző integrált stratégia keretében. A kétharmaduk az integrált városi stratégiákat is igénybe kívánja venni, amire már most is lehetőség van a regionális fejlesztési alap keretében, a hetes cikk keretében 16 tagállam él ilyen stratégiákkal, és ezek a városi stratégiák az a regionális fejlesztési alapok keretében rendelkezésre álló forrásának forrásoknak 5%-át használták fel, elsősorban a városi környezetvédelem, a szociális dimenziók és a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Ezen kívül az IT révén további öt tagállam más stratégiákat is támogat, a külső városi környezetekben, külvárosi környezetekben. Ez még tovább fog fejlődni, a jelenlegi programozási időszakban még nem véglegesítődött. A CLLD keretében a regionális fejlesztési alapok keretében 17 tagállam alkalmazza ezt az eszközt, ezeket a stratégiákat, és körülbelül 1,2 milliárdot alokáltunk ilyen célra. Ez a vidékfejlesztés mellett, ami egyébként kötelező, illetve a halászati források mellett, ami szintén hagyományos tevékenység, és az európai strukturális alapok felett értendő. Ez a két keret teszi lehetővé az integrált megközelítést, természetesen a programok révén közösen a tagállamokkal ezeket figyelemmel kísérjük és értékeljük, tanulmányokat is készítetni fogunk már a elkövetkezendő hónapokban is, természetesen ezeket majd önökkel is megosztjuk ami a városi stratégiákat, az IT-t vagy a CLLD-t illeti. Úgyhogy mi magunk is kíváncsian várjuk, hogy az operatív programokban hogyan épültek be ezek az eszközök, és milyen támogatás nyújtható. A városi stratégiákkal kapcsolatosan itt a hálózatokat támogatjuk. Itt rákérdeztek az útmutat, iránymutatásokra, tehát a vitába bekívánunk vonni minden olyan területet, minden olyan problémát, ami a városokat érinti. Ez egy folyamatos együttműködés a városokkal, illetve az irányító hatóságokkal, amelyek az ilyen programokon dolgoznak, és emellett tanulmányokat is majd készítünk, a vitákat elősegítendő. Más alapokkal is szorosan együttműködünk, közös rendezvényeket szervezünk, például decemberben Edinburghban lesz egy ilyen rendezvény, amire az összes irányítóhatóságot meghívjuk, amelyek CLLD-ket már terveztek. Itt elsősorban a facilitálásra, a figyelemfelkeltésre kívánjuk ebben a szakaszban helyezni a hangsúlyt. Ami az együttműködést illeti, a CLLD kapcsán a világbankkal működünk együtt, igyekszünk kiterjeszteni a megközelítésünket. Ezen kívül az OECD-vel is szorosan együttműködünk városi kérdésekben. Tanulmányok készültek közösen. Tehát ez is komoly érdeklődésre tart számot részünkről. Started Yes, so far I, I think, think this is my yes. comments. Igen, ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Tamasics asszonynak, hogy próbálja megválaszolni a kérdéseket, és néhány záró gondolatot is osszon meg velünk. Köszönöm szépen. Nos, már elmondtam, hogy ez volt az első jelentéstervezetem itt az Európai Parlamentben, és sokan elmondták önök közül, hogy már a helyi szinten is megtapasztalták a bizalom hiányát, ugyanis sok tagállamban a regionális politikai és a nemzeti politika jelentős mértékben eltérnek és az emberek nem jutnak hozzá szükséges információkhoz, a projektjükhöz. Egyeseket, egyes információkat visszatartanak, és nagyon sokan azt kérdezik, hogy lehetne valamiféle független szervet létrehozni, amelynél beszerezhetnék a szükséges információkat, és amelynél arra is lehetőség nyílna, hogy megosszák az észrevételéket a nehézségekkel, vagy esetleg szabálytalanságokkal kapcsolatosan, vagy esetleg a szabálysértésekkel kapcsolatosan, hiszen nagyon sok sokan azt mondják, hogy nem jutottak megfelelő tájékoztatáshoz, de gyakran azt is tapasztalják, hogy nem tartják be a jogszabályokat. Tehát ez egy nagy bizalmi deficit, nagyon örülök minden hozzájárulásnak az önök részéről, hogy a jelentés minősége a lehető legjobb legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretném emlékeztetni önöket, hogy december 16-a szerda 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. És most pedig folytassuk a következő napi rendi ponttal. Ez pedig egy eszmecsere az európai területi együttműködésről, legjobb gyakorlatok és innovatív intézkedések a címe. Jó magam vagyok a jelentéstevő, úgyhogy megadom a szót saját magamnak. Nos, valóban nem tudom, hogy hogy van, hogyha az elnök a jelentést, ebből van-e valamilyen külön eljárás. Utána jártam, azt hallottam, hogy semmi külön eljárás nincsen, úgyhogy erről ennyit. Hogyha megengedik, akkor most uh, anyanyelvemre váltanék, és bolgárul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Az európai területi együttműködés egyike azon területeknek, ahol nagy érdeklődést mutatnak a tagállamok, illetve a régiók. Az Európai Területi Együttme- Együttműködés, vagy ETS rendkívül fontos a határon átnyúló transnacionális és interregionális együttműködés szempontjából. Szeretném bemutatni az alapvető tényeket, illetve elképzeléseket a jelentés kapcsán. Figyelembe kell vennünk az ITS e fontosságát, illetve az Interreg fontosságát. Az ITS e egy nagyon fontos összetevője a kohéziós politikának. Megpróbálok a jelentés fő struktúrájára összpontosítani, illetve a legfontosabb elemeket szeretném kiemelni. Először is az ETS hozzáadott értékéről szeretnék beszélni, illetve hogy mennyiben járul hozzá az Európa 2020-as stratégiához. Majd szeretnék szólni arról, hogy hogyan járul hozzá a területi kohéziós célkitűzésekhez, harmadsorban pedig a területi innovációt támogatását hogyan szolgálja, negyedsorban pedig a politikák koordinációjáról, illetve koherenciáról fogok szólni. Rendkívül fontos a területi együttműködés, és nagyon remélem, hogy az egyik legfontosabb szekció az egyszerűsítés lesz, az ETC egyik legfontosabb feladata az egyszerűsítés, A 2020-as időpontot követő időszakra szeretnék összpontosítani, illetve arra, hogy hogyan lehet a láthatóságot és a bizalmat megerősíteni. Но като цяло те определят рамката на... Ezek a témák óriási port kavarnak, illetve a jövőbeli fejlesztés alapját is megadják, meghatározzák az ETC szerepét a területi együttműködésben. Természetesen jó pár más aspektusról is beszélhetnénk. Nagyon remélem, hogy ma az előzetes megbeszéléseink, eszmecseréink során további aspektusokkal egészítik ki majd a jelentést. Az ETC-ről szólva, illetve arról, hogy mennyiben járul hozzá az Európa 2020-as stratégiához, nos, ebben a tekintetben szeretnék rámutatni arra, hogy az ETC nagymértékben mértékben kihasználja, kiaknázza a régió gazdaság és szociális eh, potenciáját, különösen a határrégiókra igaz ez. A kohéziós politika támogathatja a beruházásokat az ITC keretében, hatékonyabbá teszi ezeket, illetve stratégiailag fókuszálja, összpontosítja őket, ez pedig rendkívül fontos. A ETC programok finanszírozásának legalább 80%-a négy fő területre összpontosul, innovációs kutatás, aztán a digitális agenda, a KKV-k, illetve az alacsony szénkibocsátású ipar. Ez pedig nem is véletlen. A teljesítmény orientáltság azt jelenti, hogy minőségi projekteket finanszíroznak az ITC e keretében, illetve új életet lehel az ETC-be, a kohéziós politika egyik új eszközébe. a kohézió érdekeiben, érdekében pontosabb iránymutatást ad. A jelentésben szólok a luxemburgi elnökség hozzájárulásáról, a luxemburgi elnökség keretében az ITC az egyik prioritásá lépett elő. Az elnökség jó pár dokumentumot összeállított ebben a témában. És ezt erre szántak jó pár eszmecserét, tárgyalást. A luxemburgi elnökség ezen kívül a 2020-at követő időszakra is jövőképet mutatott, az előzetes programozási időszak teljesítményének elemzése alapján, tehát erre építve, valamint megvizsgálta a változások eredményét és hatását a 2014-20-as időszakra. Az Európai Bizottság hozzájárulása is rendkívül fontos. Hatástanulmányt készítenek majd 2016-ba a régiók bizottsága is fontos szerepet vállalt. Véleményt készítenek majd az ITC jelentőségéről. A jelentésemben azt kérem, hogy hangsúlyt helyezzünk a teljesítményre, illetve a területi együttműködés költségvetését is föl kell lendíteni az ilyen jellegű finanszírozást jobban kell igazítani a különböző területek és régiók igényeihez. Az a finanszírozás jobb kialakításáról már beszéltünk itt a Regi Bizottságban, de azt hiszem, hogy van még ezen a területen tennivaló. Meg kell nézni, hogy mi történik 2020 után. A költségvetésnek egyensúlyban kell lennie, illetve nagyobb finanszírozást kell kapniuk az olyan intézkedéseknek, amelyek a területi kohéziót szolgálják, illetve a teljesítményt. Ezen kívül fontos az adatok összegyűjtése, illetve az információcsere, mind a tagállamok, a régiók, illetve az európai testületek révén, Ezeknek össze kell fogniuk, és egymással ki kell cserélniük az információkat, Gondolok itt például az Eurostat adataira, illetve az Interreg programra. Ami az ITC hozzájárulását illeti a területi kohézió célkitűzéseihez, ebben a tekintetben a területi napirendet kell figyelembe venni, illetve azt a policentrikus megközelítést, amely új területi egységeket hoz létre a nemzeti határokon túl. Az ilyen intézkedések célja az, hogy a határrégiókon élők elvárásainak eleget tegyen. Különböző területi forgatókönyveket vizsgáltunk meg, illetve a 2020-as időszakot követő periódusra és elképzeléseket fogalmaztunk meg. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a területi kohézió, illetve a területi együttműködés alapja a policentrikus megközelítés kell, hogy legyen. ITC rendkívül fontos a makroregionális stratégiák szempontjából, nagyon szoros a kapcsolat a területi együttműködés és a makroregionális stratégiák között. A területi együttműködés nyilvánvalóan jelentős szerepet játszik, különösen a távoleső régiók esetében. És végül, de nem utolsó sorban hangsúlyozni kell azt is, hogy kiegészítő jelleggel kell dolgozni, illetve jobb koherenciával a központi területi együttműködési szint, illetve a nemzeti szint között. A területi együttműködést kapcsolni kell más meglévő programokhoz, illetve pénzügyi eszközökhöz. A jelentésemnek nagyon fontos eleme az ETC, illetve az Interreg szerepe, a kutatás és az innováció területén. Különösen az Interreg programok keretében lényeges ez. Fontos azonosítani azokat a területeket, ahol régiók, országok, illetve különböző partnerek együttműködésére van szükség. Határon át, átnyúló együttműködés keretében kell ezt megvalósítani. Fontos a, az intelligens specializáció, az európai területi együttműködés tulajdonképpen laboratóriumként funkcionálhat, innovatív projekteket támogathat az alapvető kutatások területén, amelyeket aztán más eszközök és programok keretében lehet használni, határon átnyúló kutatási létesítményeket, illetve programokat lehetne létrehozni, ugyanígy partnerségeket a kutatás és innováció területén Európa szerte. Ami pedig az igazgatást és a koordinációt illeti, illetve az európai csoportosulásokat. Nos, ebben a tekintetben nagyon fontosnak tartom, hogy figyelembe vegyük a specifikumokat, illetve komplementaritás valósuljon meg más programokkal, esetleg az Európai Stratégiai Beruházási Alappal. Azt hiszem, hogy a bizottságnak értékelnie kellene a koherenciát, a hatékonyságot a programok esetében, tehát az előző programozási időszakban ezt meg kellene vizsgálni, és ezen kívül egy becslést vagy előrejelzést kellene készíteni a következő időszakra nézve. Az egyszerűsítés nagyon fontosnak tartom a területi együttműködés területén. Szükség van az egyszerűsítésre, mind különböző területeken, a közös rendelkezés alá eső területekre gondolok, illetve ugyanígy a a tagállami kompetenciába tartozó területekre. A pénzügyi eszközöket hatékonyabban kell felhasználni, illetve szélesebb körben. Ezen kívül a magánjellegű beruházást, illetve a PPP-ket is ki kell aknázni a területi együttműködésnél. És végül hadd mondjam el, hogy az utolsó tanácsülésen a luxemburgi elnökség azt javasolta, hogy egy új, speciális eszközt használjanak a partnerek vita rendezésére, a tagállamok közötti viták rendezésére, a területi együttműködés területén, különösen az európai ö, csoportosulások keretében. Ezek a lehetőségek további kiaknázásra várnak, fejlesztésre, különösen akkor sikerül ezt majd megvalósítani, hogyha az összes szereplő részt vesz ebben. A jelenlegi programozási időszakot követően nagyon fontosnak tartom, hogy az interek szerepét megerősítsük, illetve jobb együttműködés, innováció, a magájáregű beruházás vonzása, illetve a területi fejlesztési stratégiák megvalósuljanak. Gondolok itt tagállamok közötti együttműködésre, akár, akár régiók közötti együttműködésre. Van még egy téma, amelyet nagyon fontosnak tartok, ez pedig a területi együttműködés jelentősége és láthatósága. Tudatosítanunk kell azt, hogy milyen eredményeket érünk el, értékelni kell a teljesítményt, Доклад за, за териториалното сътрудничество. Nos, ez volt, ezek voltak a kezdeti gondolataim a jelentés kapcsán, és várom a megjegyzéseket, hozzászólásokat. Most pedig először is az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót Hetmen úrnak. E, dziękuję serdecznie Pani Przewodnicząca. E, Köszönöm elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az elnökasszonynak jelentéstevőként ezért a rendkívül érdekfeszítő beszámolóért. Remélhetőleg hamarosan olvashatjuk ezt a dokumentumot. Az európai területi együttműködés egy olyan együttműködés, amelyet nagyra tartanak a kedvezményezettek, már 25 éve egyfajta sikertörténete az Európai Uniónak. Ezt az eszközt ugyanis rendkívül kedvelik a nem kormányzati szervezetek, sok, sok önkormányzat is. Nos, ezeket a projekteket valóban alulról felfelépítkező koncepcióban valósítják meg, és fontos problémákat oldanak meg, esetlegesen másodlagos jelentőségűek ezek a problémák Brüsszel vagy az adott fővárosok számára, de nagyon fontosak helyi szinten. 2007 óta az Európai Területi Együttműködés a kohéziós politika egyik alapvető eleme, éppen ezért rendkívül jelentős. Örömömre szolgál az is, hogy a jelentéstevő szólt ezen programok előmozdításáról és az ezen programokkal elért sikerek népszerűsítéséről, hiszen gyakran nem ö, becsülik meg eléggé ezeket a programokat. Noha, ahogyan korábban mondtam, ezek olyan programok, amelyek alapvető jelentőségűek a helyi közösségek számára nagyon hosszú utat jártak be ezek a programok az elmúlt 25 év során. Gondoljunk csak arra a tényre, hogy a 90-es években ezek a programok különösen infrastruktúrális területen működtek, aztán hozzájárult ez az idegenforgalom, a kulturális eszmecsere, a fiatalok cseréje, a diákcsere, a környezetvédelmi témák. Tehát ez egy rendkívüli eszköz, és folyamatosan népszerűsítenünk kell. Kapcsolódnék itt a korábbi vitához is. Szeretném elmondani, hogy aki jelenleg most az IT-ken dolgozik, tehát az integrált területi beruházásokon, nos, az visszanyúlhat az európai területi együttműködés tapasztalatai Hoz Gondoljunk itt az Euró régió projekt tapasztalataira különböző európai régiók között, ugyanis ezek nagyon hasonlóak az IT projektekhez, és rendkívül hatékonynak bizonyultak. Örömömre szolgál az a bejelentés is, amely a nagyobb egyszerűsítésre irányul. Ez ezen a területen is rendkívül fontos a kohéziós politika, a strukturális alapok területén utalnék a saját szakmai életemre, ugyanis országomban az európai területi együttműködéssel foglalkoztam a vidékfejlesztési minisztériumnál, és dicséretel kell illetnünk azon személyeket, akik ezen programokkal foglalkoznak, hiszen minden, minden programnak más szabályai, más megközelítés módja van. Ez néha nyilvánvaló, de gyakran három program is működik egy adott területen, és ezek különböző megoldásokat ajánlanak. Ez is remek, de mindez azt is jelenti, hogy van itt egy bizonyos komplexitás, és azt is jelenti mindez, hogy a kedvezményezettek befolyást gyakorolhatnak ezen programra. Tehát mindenféleképpen foglalkoznunk az egyszerűsítés vetületeivel, és van még itt egy másik szempont, ami nagyon jelentős, az Interreg, az Európai Területi Együttműködésnek lehetővé kell tennie, hogy területi együttműködési csoportok jöhessenek létre. Nagyon jól tudjuk, hogy ez az elképzelés némileg feledésbe merült, a fiókban maradt, nem valósították meg, nem forráshiány okán, hanem azért, mert rendszer szintű megoldások hiányoznak ehhez. Az európai területi együttműködés nem szerepel a helyi tevékenységek helyi és területi tevékenységek megvalósításában. Tehát erre az eszközre nem fordítottunk elő figyelmet. Azt hiszem, hogy innovatív megközelítésmódot kell alkalmaznunk, nem korlátozódhatunk csak szociális és helyi jellegű projektekre, túl kell lépnünk ezen. A kutatási programok, az innovációs programok, fejlesztési programok szintén fontosak, ezeket is támogatnunk kell. És egy másik lehetőségről is tárgyalnunk kell, előrelépést kell elérnünk. Az európai területi együttműködés súlypontja egy határokon átnyúló együttműködés kell, hogy legyen vállalati szinten. A vállalkozók már jelenleg is együttműködnek, és nagyon sok projektet valósítanak meg, de nincs közvetlen támogatásuk ezen eszköz révén. Tehát ezen a lehetőségen is el kell gondolkodnunk, a vállalkozók támogatásán, tehát ezen eszköz révén. Gondoljunk itt a magas szintű munkanélküliségre Európában. Gyakran a határmenti régiók, a perifériális régiók a leginkább sújtottak ezen problémáltal. által. Ezen eszköz révén ilyen programokat is használhatnánk az ezen területen tevékenykedő vállalatokat segítve a munkahelyteremtésben, hogy ott tartsuk a fiatalokat ezeken a területeken, hogy elkerüljük, hogy a városokba vagy más régiókba költözzenek át. Azt hiszem, hogy az európai területi együttműködéssel kapcsolatos eszmecsere bizonyosan érdekfeszítő lesz majd nagy örömömre szolgál ez a jelentés, illetve az elnök asszony bejelentései. Azt hiszem, hogy valamennyünknek nagy elvárásaik vannak ezen a területen, és a kedvezményezetteknek úgy szintén. Köszönöm szépen. Azt szerettem volna csak megemlíteni, hogy Dancsiva asszony nem tud ma jelen lenni, viszont írásban megküldte az árnyék jelentéstevői véleményét. Az eljárásunkban ez egy újdonság, vagy újítás, hát ez van hétfői ülésekor. A következő hozzászóló Van Miltenborg, Van Miltenborg úr. Igen. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a javaslata a jelentések feldolgozására vonatkozóan azt hiszem nagyon értékes. Két dolgot szeretnék említeni. Először is a határokon átnyúló munkaerő mobilitás. Különösen fontos, hogy ezzel a kérdéssel a jelentésben is foglalkozzunk, ugyanis számos európai, igen tehetséges sok tehetséggel megáldott, de nemzeti akadályok vagy az európai jog miatt nem tudnak a határokon átnyúlóan mozogni. Tehát fontos, hogy ezt a határokon átnyúló mobilitást elősegítsük. Tyson biztos asszony területe ez, de természetesen az ítékel is összefügg. A második megjegyzésem a szabályozói kerettel, a programok kezelésével kapcsolatos. Amikor vállalkozókkal találkozom, és az Interregről van szó, akkor először azt mondják, hogy igen, ez nagyon nagyszerű, és hogy ha viszont valaki mondjuk adminisztrációs területen kívánja tanúsítatni magát, ez rengeteg papírmunkával jár. Ha auditorokkal beszélünk, ellenőrökkel, akik az európai forrásokat ellenőrzik, de ez nem az ő alapfeladatuk. Vállalkozóként egy kis vállalkozást, vagy középvállalkozást, vagy új, újonnan induló vállalkozást akar valaki létrehozni, akkor a jólét, a munkahelyteremtés kapcsán tulajdonképpen egyfajta zsákutcába jutnak. Hiszen itt másfajta jártasságról van szó, mint az, hogy jó vállalkozó legyen valaki. Tehát el kell gondolkodni azon, hogy az európai alapok kezelését hogyan tudjuk egyszerűsíteni, különösen ami az ittiket, illetve az interreget illeti. Hollandiában például amikor egy Interreg programról beszélünk, akkor Lille-be kell menniük. És mi történik a francia választásokat követően, hogyha a helyi önkormányzatokba a Front National bejut? Ezt is figyelembe kell vennünk. Tehát nagyon fontos még egyszer, hogy hogyan tudnánk egyszerűsíteni a dolgokon. Ha a határokon átnyúló együttműködésről beszélünk természetesen, ezt ösztönözni kell, de a szabályokat egyszerűsíteni kell, csökkenteni kell az administratív terheket, ugyanis itt a vállalkozók nem arra törekszenek, hogy papírokat gyártsanak. Elnök, köszönöm szépen. Vanán asszony, én is szeretnék még egyszer elnézést kérni a kollégám nevében, aki néhány gondolatot szeretne önökkel megosztani. Üdvözli a kezdeményezést, fontosnak tartja, hogy az Európai Parlament ezzel foglalkozzon, nem csak a 25 éves interreg miatt. A tanácsi következtetések tükrében is nagyon fontos, hiszen az európai együttműködés a kohézió és politika egyik hozzáadott értéket teremtő eszköze, és a minél hosszabbak az ilyen regionális határokon átnyúló együttműködések, annál konstruktívabb lehet az adott terület. Az ilyen erőfeszítéseket fokozni kell. Nagyon Fontos tehát, hogy megfelelő európai forrásokat szenteljünk az ilyen regionális együttműködések számára. A tanács ugyanis csökkentette az eddigi ilyen célokra rendelkezés álló forrásokat és a mainstream programok megközelítését sem mindig lehet követni, a tematikus orientációk, illetve a területi orientációk miatt. Ugyanakkor a területi együttműködésnek a menekült válság kezelésében is fontos szerepe van. A kollega nagyon szeretne konstruktívan hozzájárulni ehhez a munkához, hiszen 20 éven át egy határmenti önkormányzat vezetője volt. Ez egyik legfontosabb dolog, hogy az ETC-k gyakorlati szempontjaira összpontosítsunk, másodszorban definiálni kívánja az ETC-k más eh, eltérő jellegeit a fő sodorbeli programokhoz képest, az életminőség javítását hogyan tudják ezek a programok szolgálni, a környezetvédelmet, és a többi. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Adinolfi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. A területi együttműködés a strukturális alapok egyik célja, és nagyon jelentős. Ez főleg a célkitűzés itt ebben a történelmi időszakban az, hogy a közös projekt projektek révén segítsük az adott területeket a fejlesztésben. Nagyon fontos ezen határokon átnyúló együttműködés támogatása, hogy ezen területeket erőteljesebben integráljuk a helyi kritériumok alapján. Nagyon sok terület küzd még nehézségekkel, a tapasztalatcsere a régió közötti együttműködés területén is értékesnek bizonyulhat. A területi együttműködés fejlesztése különösen a határokon átnyúlójé nagyon fontos. Szeretném kiemelni, hogy nem csupán funkcionális irányba kell ezt szorgalmaznunk, hanem vegyük figyelembe az adott terület régió sajátosságait. Ezeket mindig meg kell őrizni. Mint ahogyan ez történt már az alulról felül felfelé történő koncepció esetében. Biztos vagyok benne, hogy az elnök asszony, aki ennek a dossziénak a jelentéstevő, és az elnyék jelentéstevők munkája gyümölcsöző lesz. Jó magam, póttag vagyok ebben a szakbizottságban, és nagyon kevésszer szólaltam fel. Elmondanám, hogy ez a mikrorégiók jobb megismeréséhez is vezethet, az jobb együttműködés reményében. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Van Roy úr. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakoznék ahhoz, amit frakcióm, frakcióbeli kollégám Pacsman úr mondott. Nos, a jövőbeli perspektívákat emelte ki főként, tehát nem csupán a bevált gyakorlatokat és az innovatív intézkedéseket, hanem a jövőt. Nagyon örülök ennek, el is mondom, hogy miért. Ugyanis nagyon csalódott voltam a hatodik kohéziós jelentés kapcsán a területi kohézió körében. Nos, a területi kohézió más célokkal szemben alárendelt szerepbe került. Itt egy jövőbe mutató politikába való beruházásról van szó, és ez bizonyosan jelentős előrelépést jelent. Mindezt úgy mondom, hogy megnézzük a dolgok állását a 2000 2014-2020-as időszakban. Ugye itt két szinte elvesztegetett év van már mögöttünk, a partnerségi megállapodások és az operatív programokra vonatkozó új megközelítést illetően. A következő időszakig, tehát a 2020 utáni időszakig már nincs sok időnk. Tehát, hogyha új rendeletet kell elfogadnunk, akkor már most tudjuk, hogy 2018 közepéig készen kell lennünk az új struktúrával, és remeknek tartom, hogy mindebben a parlament vezető szerepet játszik. A Deutsch Tamás jelentésben ö, szerepel, hogy a parlament csalódottságának adott hangot a területi együttműködés kapcsán. Nos, Luxemburgban a múlt héten megállapítható volt, hogy a területi együttműködés gyakran nem veszik elég komolyan. És ami a régiók bizottságában történt, a határok menti régiókkal kapcsolatban zajlott egy ülés az Európa Tanácssal, és elhangzott, hogy a Schengeni térség egyre inkább nyomás alá kerül, és sok kormányfő azt mondja, hogy egyfajta mini Schengeni térséget lehetne kialakítani a jövőben, és a luxemburgi ülés is világos jelzést küldött e tekintetben. Ennek nem szabad megtörténni, ez volt a jelzés, tehát nem jöhet létre egyfajta ilyen mini Schengeni térség. A területi együttműködés a határok leépítéséhez kapcsolódik, a területi együttműködés nem működhet új határok kialakításával, amikor a teherautóknak újra sorba kell állniuk a határokon, úgy szintén a személyautóknak is. Jelenleg így néz ki a helyzet Európában, és meg kell mutatnunk, hogy a területi politika igenis fontos a mai Európa számára. Véleményem szerint ez egy jó jelzés lenne mindenki számára. Örülök a további eszmecserének mivel ami most más politikai területeken történik, illetve más politikai eszmecserék során, a területi együttműködés, illetve a határokon átnyúló együttműködés mindenféleképpen egyre fontosabbá válik. Éppen ezért széles körű megközelítést kell tartalmaznunk, és várom már a végleges szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Brasson kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Engem is nagyon érdekel, hogy hogyan is fogja ön kezelni az innováció szempontjait ezen a területen. Mert ahogyan ön is emlékeztetett ar- erre, 25 év elteltével gondolkodunk el ezen eszköz felhasználásán, alkalmazásán, hát ez egy hosszú idő. Én határmenti régióból jövök, és mindig is támogattam a területi kohéziós politikát, a határokon átnyúló együttműködés koncepcióját. De hogyan ön is tudja, a területi kérdés, amely három eszköz között oszlik meg, az egyik a területekre, a határokra vonatkozik, a másik a régiókra, a harmadik pedig hálózatokat hoz létre, jelentős távolságban lévő régiók között is, tehát ezek virtuális hálózatok, amelyek a területi távolságokra nincsenek tekintettel. Nos, azt hiszem, hogy az, hogy elgondolkodunk azon, hogy ezen eszközök milyen eredményt is hoztak létre a valódi területi kohézió, a határokon átnyúló kohézió kapcsán, nos, mindenféleképpen el kell gondolkodnunk ezen. Mert Ugye itt a Schengeni térség erőtes válságba került most a drámai események kapcsán, de talán a Schengeni térséget kellene megerősíteni a mikroprojektek helyett, amelyek inkább metodológiai jellegű helyi fejlesztési projektek voltak. Tehát, hogyha ez az eszköz folytatódik majd, akkor ennek olyan eszközé kell válnia, amely inkább szakpolitikákat alakít ki, nem pedig módszertant vagy módszereket. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy mennyi területi együttműködési csoport jött létre a területi együttműködés projektjei ezen eszköz keretei között, hogy ezen eszközök valóban hasznosak-e még mindig, amikor már létezik egy makroregionális stratégia. Valóban szükség van-e köztes eszközökre nem lenne jobb ezen forrásokat átcsatornázni olyan projektekre, amelyek egy kicsit nagyobb lélegzetűek. Nos, azt hiszem, hogy annak a kérdés kell, hogy hogyan újuljunk meg tekintettel arra, hogy a határok menti régiók között erős volt az együttműködés, de nem mindenhol, ezt hozzá kell tennünk. Egyes területeken megvalósult ez, ezek a projektek valóban arra szolgáltak, hogy fejleszték a városok, egyetemek közötti együttműködést, közös kórházak jöttek létre, kutatóközpontok és a többi. De volt, ahol ez megtörtént, más területeken nem valósult mindez meg, nagyon sok kis projektet finanszíroztunk, de aztán itt végeredményben nem lehet konkrét eredményeit látni mindennek a területi fejlesztés vonatkozásában. És a kohéziós politika forrásainak felhasználását is meg kell nézni, a regionális alap, a kohéziós alap, az európai szociális alap esetében. Tehát, hogyha ezeket nem kötelező együtt használni, akkor van-e olyan tendencia, hogy ezeket közösen használják a területi együttműködés keretében? Helyes az, hogy együtt használják ezeket, amikor ez kötelező, de kétségek merülhetnek fel a didaktikai eredményt, illetve ezen források vonatkozásában. Végezetül itt gyakorlatilag hálózatok kialakítását finanszírozzuk különböző európai területek közötti hálózatokét. Nos, ezek a hálózatok milyen konkrét eredményekről számolhatnak be? Itt alapvetően olyan eszközökről van szó, amelyek arra szolgáltak, hogy partnereket találjanak, és közös projekteket nyújtsanak be. Vagy pedig valamiféle konkrét eredményt is fel tudnak ezek a hálózatok mutatni. jó lenne, hogyha a jövőbeli tervezésnél annak elemzéséből indulnánk ki, hogy milyen valós eredmények születtek ezen a területen. Túlmenően a megnyugtató szavakon. Ugyanis alig történik valami, rögtön felfedezzük, hogy a határokon átnyúló együttműködés annyira gyenge, annyira törékeny, hogy az emberben felmerül a kétség azt illetően, hogy ezek az alapok milyen fajta hasznossággal bírtak a múltban. Tehát ne ö, vegyünk készpénznek semmiféle eredményt vagy bejelentést, hanem tegyünk fel kicsit precízebb, pontosabb, konkrétabb kérdéseket, esetleg nehezebb kérdések, amelyek valóban érdemi jellegűek. Ugyanis Európában egyre több az eszköz a határok meghaladására, ugyanakkor rögtön hely, visszaállnak a határok, amint egyfajta külső jelenség a nemzetállamok reakcióit teszi szükségessé látom, hogy az elnök asszonyunk is gondolkodik ezen, és jó lenne, hogyha némi kétséget felvetne a jelentés szövegében. Persze helyes annak mérlegelése, hogy ezek az eszközök a múltban hasznosak voltak, és most vajon még mindig hasznosak, és milyen módon lehetnek hasznosak, vagy esetleg újra kellene őket gondolnunk? Thank you. And now Mr. Köszönöm szépen, Polacek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy késve érkeztem, de az Agri szakbizottság ülésén is részt kellett vennem, tehát nem hallottam a jelentés bevezetőjét, viszont elolvastam az összes írásos anyagot, és csatlakozik az előttem szólóhoz, aki az adminisztrációról, az adminisztráció terhekről, az eljárások egyszerűsítéséről, a bevált gyakorlatok kicseréléséről szólt. Azt kérdezném, hogy vannak-e mérhető céljaink, köszönhetően a speciális szabályozás bevezetésének, most először a, teri, a területi együttműködés egy külön rendeletre épül, és a magyarázó rész is említi az administratív terhek csökkentését. Bresso asszony is említette ezt. Üdvözlöm az innovatív célkitűzéseket a területi együttműködés kapcsán Ezáltal ugyanis ezt a témát jobban meg lehet majd a jelentésben közelíteni. Elnök, köszönöm szépen, Buda úr. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony, egészen röviden. Szeretnék rámutatni arra, hogy az az európai területi együttműködés az Európai Unió létezésének kifejeződése nem beszélhetünk Európai Unióról, anélkül, hogy az európai területi együttműködést ne hoznánk létre. Van Nisztároly úr is elmondotta tehát, hogy a jövőbe kell tekintenünk. Hova is kell, megérkezünk, hova kell eljutnunk. Látnunk kell majd azt is, hogy hol is tartunk jelenleg. Mi nem működik jelenleg jól területi szinten? Polcsák kolléga is elmondotta, hogy bizonyos céloknak mérhetőeknek kell lenniük. Sajnálatos módon sokan ö, kijelentik, akár a regionális szakbizottságban, az, akár az agrár szakbizottságban, hogy mindenki az európai alapokhoz való hozzáférés egyszerűsítését óhajtja. Ugye, hogyha orvosokkal, egyetemi tanárokkal találkozom szülővárosomban, mindenki kifejti, hogy mennyire nehéz hozzáférni az európai forrásokhoz. Négy program van az USA-ban, három Indiában, kettő Kínában, de egyetlen program sem Európa vonatkozásában. Miért is van ez így? Miért nem lehet hozzáférni ezekhez a forrásokhoz. Miért olyan nehézkes az eljárás? Milyen megoldásokat találhatunk mindenre, hogy valóban elérhessük céljainkat, és egységes Európát tudjunk kialakítani. Köszönöm. A bizottság képviselőit kérdezem, kívánnak-e hozzászólni az eszmecseréhez? Köszönöm, igen. a várhatóan hamarosan megszülető anyaggal kapcsolatosan szeretnék néhány szót szólni. A 2007-es 13-as időszak programozási időszakra vonatkozik ez az anyag, amiből számos tanulságot le lehet szűrni. A következő hetekben a 16-os cikk szerinti jelentést elkészíti a bizottság, és ez egy jó áttekintést fog adni a 2014-20-as Interreg programok tervezéséről. Harmadsorban most legelőször az elnök asszony is aláhúzta, hogy határokon átnyúló nemzetek közötti adatokra van szükség. Tehát most először egy euróbarométer felmérést készítettünk a határ területekről, nem csak az interreggel összefüggésben, ami nyilván az önök számára fontos, hanem azzal kapcsolatosan is, hogy mennyire intenzív az együttműködés. Tehát ez az legelső ilyen felmérés, és ezek fogják majd megmutatni, hogy az interreg programok mennyire voltak hasznosak és hogy hatékonyan használtuk-e fel a határokon átnyúló programokban az európai forrásokat. Negyed sorban az elnök asszony is utalt rá, Kröcu biztos asszony kezdeményezésére, aminek kereté, 2013-ban, aminek keretében egy Hatalkon átnyúló felülvizsgálat készül, elsősorban annak érdekében, hogy hogyan lehet az esetleges akadályokat leküzdeni. Amikor a 2014-20-as programozási anyagról vitatkoztunk, a parlament azt kérte, hogy a határokra összpontosító megközelítést alkalmazzuk és itt most nem akarnék állásfoglalni, hogy az intereget növelni kell, vagy csökkenteni, hanem csak azt szeretném elmondani, hogy figyelembe kell venni a fogyatékkal élők szükségleteit is, és hogy az adott régiók milyen lehetőségeket kínálnak e tekintetben. Idén egy szakértői csoport februárban felállt, és egy tanulmányt fognak készíteni hogy erre vonatkozóan adatokra épülő értékelést adjanak. Tehát erre a négy szempontra kívántam felhívni a figyelmüket. Köszönöm. Köszönöm szépen minden kollégának, és köszönöm szépen a megjegyzéseket. Köszönöm szépen a rendkívül izgalmas, érdekes javaslatokat, és köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is a hozzászólását. Nos, annyit mondhatok, hogy úgy tűnik a jelentés nagyon izgalmassá válik a jelenlegi helyzet miatt elsősorban, illetve azért is, mert az intézmények nagyon nagy figyelmet szánnak a területi kohézióra, illetve együttműködésre. Tehát köszönöm szépen, és följegyeztem a javaslataikat, hozzászólásaikat, várom az árnyék jelentéstevőkkel való első közös eszmecserét. Köszönöm szépen. És most a very interesting uh, report. Egy újabb érdekes jelentés következik. Ez pedig a versenyképesség javítása, a KKV versenyképességének javítása az ezzel kapcsolatos tematikus célkitűzés megvalósítása. Demetó asszony a jelentéstevő, vannak itt árnyék jelentéstevők, hogyha nem is mindenki, de ma újítottunk, az árnyék jelentéstevők prezentációit hallgattuk meg, Úgyhogy először is első eszmecserére kerül sor, a tematikus célkitűzés, a hármas számú tematikus célkitűzés megvalósításainak kihívásaival fogunk foglalkozni. Tehát egy megvalósítási jelentésről van szó, ez az első ilyen jellegű ebben az évben a Regi Szakbizottság számára. Damato asszony, öné a szó. Grazie, Presidente. Cari colleghi. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, ahogyan itt az elnök asszony imént elmondta, ez az első végrehajtási jelentés a szakbizottságunk részéről a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Egy ilyenfajta jelentés igény abból születik, hogy nagyon fontosnak tartjuk monitorozni az operatív programok végrehajtását már a kezdeti szakaszukban Fontos azt megtudnunk, hogy ezen programok a partnerségi megállapodások szellemét és a rendelet elveit tükrözik-e. Fontos azt is megismerni, hogy mi volt az Európai Parlament álláspontja a tárgyalások során. Mm és valóban bevonták-e az érintetteket az előzetes szakaszokban. Ellentétes esetben ugyanis nem kielégítő eredmények születhetnek a programozás további szakaszában, és nehéz lesz azt majd a, közel, a későbbiekben orvosolni. És ez növelti a bizalmatlanságot azon intézményekkel szemben, amelyeket képviselünk. Az hogy először a KKV-k versenyképességét vizsgáljuk meg. Ez abból adódik, hogy nagyon fontos szerepet tölthetnek be a KKV-k az európai gazdasági fellendülésben. Az európai vállalatok 90%-a kis, illetve középvállalat, és tudjuk, hogy a gazdaság korszerűsítése különösen a kevésbé fejlett régiókban a KKV-któl függ. Most a tervezési időszak kezdetén vagyunk, de már egyes megjegyzéseket megtettünk az operatív programok struktúráját illetően a bizottság monitorozási tevékenységének köszönhetően a partnerségi megállapodásokkal és az operatív programokkal kapcsolatosan a programozás minősége, illetve a kiosztott források mennyiségét illetően. A hármas célkitűzés nem irányozta elő az intelligens specializáció stratégiáját, tehát fontos ellenőrizni, hogy ez kihathat-e a programozás minőségére a KKV-k vonatkozásában. Fennáll annak a veszélye, hogy a kevésbé fejlett régiók kevesebbet ruháznak be az innovatív vállalkozásokba. Ahogyan tudjuk, az intelligens növekedési stratégia nagyon sok stra szektor felé fordul, a hagyományosak felé is. Tudjuk, hogy a közös kutatási központ Szevijában éppen tematikai platformokat ö, alakít ki a RISZTRE vonatkozásában. Azt is meg kell néznünk, hogy a pénzügyi tervezés eszközeit beillesztették-e a programozásba. A régi programozás időszakokban ezeket az eszközöket nem mindenhol használták hatékony módon. E, nem engedhetjük meg, hogy ez az új időszakban is megtörténjék felmerül a kérdés, hogy az egyszerűsítés, amely az egyik alapvető elv az új programozási időszakban, valóban alkalmazásra kerül az operatív programokban. A kkv gyakran nehézségekkel küzdenek a forrásokhoz való hozzájutásban, akár a projektek kialakítása során, akár az operatív szakaszban. Meg kell néznünk, hogy az új eszközök, mint az egyszerűsített költségek eszköze minden vállalat szemére hozzáférhető-e. Ebből a szempontból hasznos eh, gondolkodni a fizetési késedelem kérdéskörén. Minden évben több száz KKV megy csődbe, mert eh, nem fizetik ki a számláikat. Létezik egy irányelv, a 2007-11-es, amely a fizetési késedelem ellen irányul a kereskedelmi tranzakciók vonatkozásában. Ezt hatékonyan kell alkalmazni és végrehajtani a tagállamokban, hiszen a fizetési késedelem fontos akadályt jelent a verseny versenyképességet illetően a kkv számára, és nem teszi lehető vezetséges piac megvalósítását. Nem csupán azt kell ellenőrizni, hogy a kkv forráshoz jutottak-e, azt is biztosítani kell, hogy a források közvetlenül és gyorsan eljutnak hozzájuk. Fontos tehát ellenőrizni, hogy az operatív programokban a kedvezményezettek a, valóban a kis és középvállalatok-e. A helyi önkormányzatok adminisztratív kapacitásai nagyon fontosak ebből a szempontból, fontos modern beruházási programokat kialakítani, hosszú távon az adott területek sajátosságaihoz alkalmazkodva. Megpróbáljuk ezen jelentés révén a kollégákkal együtt a környezeti, szociális, gazdasági szempontokat is érinteni, amelyek nagyon fontosak a KKV-k fejlődése szempontjából. A környezetbarát gazdaság szempontjából fontos a források hatékony felhasználása, amely az egyik fő motorja a vállalatok versenyképességének. Tekintettel arra, hogy a kézműipar költségeinek 40%-a Európában a nyersanyagok beszerzésére fordítódik, és csupán 20%-a fordítódik a munkaerőre. A KKV-k támogatása hozzájárul tehát a disztribúciós lánc csökkentéséhez és a nulla kilométerkő koncepciója megvalósításához, klaszterek kialakítása révén. Ez kihat az egész területre, az adott terület sajátos hagyományainak és szakértelmének figyelembevételével. Külön figyelmet fordítunk a mikrovállalatokra, tehát a 10 főtől kevesebbet foglalkoztató vállalatokra, amelyek jelentős százalékát teszik ki a KKV-knak. És gyakran különleges nehézségekkel küzdenek a hitelhez jutás vonatkozásában. Nos, Ebből adódik az az igény, hogy az eddigi munkákat megfelelően végrehajtsák Európában, hogy a KKV-k valóban hozzájárulhassanak a hosszú, fenntartható gazdasági fejlődéshez, a kohéziós politika megfelelő megvalósítása révén. Erőteljesen bízom a kollégák hozzájárulásában, az árnyék jelentéstevőkében és a frakciókében a lehető leghamarabb rendelkezésre bocsájtok egy ütemtervet az elnyék jelentéstevői ülések menetrendjét illetően, az adott témákat is megjelölve, amelyeket az üléseken kezelünk majd. A most bemutatott általános keretek között köszönöm a hozzájárulásukat. Thank you. Thank köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Most pedig az árnyékrendéstevőknek adom meg a szót. Nézzük, ki van itt. Um. Maybe we can begin with uh, Mrs. Tomas. Tomasics asszony először talán. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, poštovani. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Nagyon köszönöm uh, Damató asszonynak a kiváló jelentést. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 2014-20 2020-as új programozási időszakban 970 millió eurót alokáltunk az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Ebből egyrészt uh, horizontális támogatást nyújtunk a vállalkozóknak különböző tevékenységekre vonatkozóan, illetve az innovatív vállalkozó szellemiséget támogatjuk, valamint a kölcsönöket, garanciákat zapošljavanja koje mogu pomoći u smanjivanju stope nezaposlenosti. Kockázati tőke, tőkére adunk támogatást. Szeretnénk a munkanélküliséget csökkenteni, illetve és a demografiai kihívásoknak megfelelni. A KKV-k nagymértékben segíthetnek a versenyképesség, illetve a termelékenység javításában, valamint az összbevételt is emelhetik egyfőre esően. Nagyon fontos, hogy egészséges átalakulás folyjon le a KKV ágazatban a technológiai fejlődésnek megfelelően. A 2013-as elemzés jól mutatja, hogy a finanszírozás hiánya oda vezet, hogy a KKV-k nagy része nem fér hozzá a banki finanszírozáshoz, a tőkepiachoz, illetve más pénzügyi forrásokhoz. A, bank, a bankok nem hajlandóak kockázatot vállalni, és ez oda vezet, hogy a KKV-k 79%-a saját bevételeket használ, illetve visszatartott bevételeket, és így finanszírozzák az új beruházásokat. A kockázati tőke szinte nem létezik, és gyenge a, az üzleti hálózat. Ami a KKV-kat illeti, professzionális támogatásra szorulnak. A legtöbb KKV nem engedheti meg magának az ilyen jellegű szolgáltatásokat, azonban a vállalkozási támogatás rendkívül fontos, nagyon sokszor nincs pénz a magas szintű szolgáltatásra, és nem tudják a KKV-k problémáit megoldani a jelenlegi támogató szolgálatok. Ezért konkrétabb támogatásra van szükség. Egy olyan környezetet kell létrehozni, ahol a vállalatok növekedni tudnak, és csökkenteni kell a szabályozási terheket, új üzleti lehetőségeket és új készségeket kell létrehozni, digitális készségeket. Könnyebben hozzá kellene férni a finanszírozáshoz, illetve olcsóbb és rövidebb eljárási időre van szükség a KKV-k létrehozására. Vannak olyan országok, ahol ez három nap, vannak olyanok, ahol egy és öt nap között zajlik le egy vállalkozás létrehozása. Az üzleti transferek akadályait is el kell hárítani, hiszen 450 ezer cég át, át, átcsoportosítanak, és nagyon sokszor ezek azonban kudarcot vallanak. Köszönöm. Thank you. Asztervicsus úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Az ALDE nevében szeretnék köszönetet mondani az FDD-s Damató asszony kollégánknak, aki nagyon sok munkát végzett el a Regi Bizottság végrehajtási jelentésén. Az európai kohéziós politikát a növekedésre és a munkahelyteremtésre kell ráállítani, ez rendkívül fontos Európa számára, illetve nagy hangsúlyt fektet a, a KKV-k szerepére. Véleményem szerint ez a jelentés jó lehetőséget kínál arra, hogy megnézzük, hol is állunk most. A megreformált kohéziós politika célkitűzéseit illetően, mi szerint 140 milliárd eurót szeretnénk alokálni 2014-2020 között, tehát megduplázni az eddigi támogatást. Ez prioritás számunkra. Az ALDE mindig is emellett kampányolt, a sikeres vállalkozó, vállalkozásokat kívánta felkarolni Európában és megfelelően javítani a KKV-k helyzetét. A beruházások növelése, az egyszerű közös szabályok létrehozása, a programok szinergiájának kialakítása, valamint a finanszírozási források diverzifikása mind benne van az új megreformált kohéziós politikában, és a 2007 2013-as időszak tapasztalataira építünk. Több mint 95 startupot támogattunk, és mintegy 3000 munkahelyet hoztunk létre a KKV ágazatban. Ezért ez a jelentés le kell, hogy vonja a következtetéseket a végrehajtásról, illetve a javításokról, arról, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a KKV kiaknázzák a strukturális alapokat, illetve megbirkózzanak az, az előttük álló kihívásokkal. Kollégák, a jelentés létrehozásakor nagyon fontos, hogy felvegyük a kapcsolatot a helyi és lokális szintű szereplőkkel, akik a végső kedvezményezettek, és ők rendelkeznek a legrelevánsabb tapasztalatokkal. Ennek megértése rendkívül fontos számunkra akkor, amikor hatékony jövőbeli Európai Uniós kohéziós politikát kívánunk létrehozni. Tisztelt kollégák! Remélem, hogy az eszmecsere gyümölcsöző lesz, és átfogó javaslatok születnek majd. Megfelelő, végleges tervet sikerül majd benyújtani. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Vána asszony következik. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Again, I want to apologize. Köszönöm szépen elnök asszony. Davos Kralacs kolléga nem tudott eljönni a mai napon, és azonban ő is hozzá kíván szólni a mai vitához. Üdvözli a kezdeményezést, és osztja véleményét a KKV-kat illetően. Fontos ez a tagállamok megfelelően alakuló gazdasága szempontjából, illetve az EU szempontjából is. A jelentés kapcsán nagyon fontosnak tartja a szinergiákat, a finanszírozás területén fontos a versenyképesség emelése, a szinergiákat ki kell aknázni annak érdekében, hogy az intelligens specializáció, az innováció és a kutatásban rejlő lehetőségeket kiaknázzák, és így a KKV-kat előre lendítsék. Szívesen megosztunk bármilyen eddigi információt, illetve várjuk azt is, hogy a, a jelentéstevő megoszt megoszta velünk a bizottságtól kapott információkat. Szerintünk a KKV-k a gazdaság motorját ö, képezik, ezeket szeretnénk, ezt a gondolatot szeretnénk látni a jelentésben, és várjuk a jó együttműködést. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van Nisztelói úr következik, és aztán Bresszó asszony, tessék. Köszönöm, elnök asszony. ilyen a jelentés tevő, és a mi jelentés tevőnk ugyanabból az országból származik mert elmondotta a fontos pontokat, többek között a versenyképességet a vállalkozásaink szempontjából, ez nagyon fontos számunkra. A versenyképesség finanszírozása úgy szintén fontos. Ez egy központi cél, és szívesen támogatjuk ezt. Másodszorban természetesen figyelnünk kell arra, hogy a kohéziós politikánk helyesen működjék. A szinergia hatások nagyon fontosak. Az eszközeinkkel elérhetünk egyes, egyecsmest, azonban a piacon vannak még további eszközök. Az FC alap 75 milliárd euróval a KKV-k számára az elkövetkező három évben. Hát ez egy hatalmas pénzösszeg, és figyelnünk kell arra, hogy ezt a két eszközt hogyan lehet összekapcsolni. A szinergia hatások az alap esetében. Ez egy olyan dolog, amelyet a jelentéstevünk is nagyon komolyan vesz. A határokon átnyúló ö, együttműködés és az internacionalizáció. Nos, az internet és a digitalizáció egy hatalmas piac kialakításához vezetett, és az internet idején a peremterületeken lévők és jó üzleteket hozhatnak, ez nagy esélyeket kíván, és utalok a jelentésre, a Biankovski jelentésre két hónappal ezelőtt. Nos, a startupok és a kkv esetében mindenképpen új piacok nyílhatnak meg, és a regionális együttműködése tekintetben nagyon fontos. És már utalnék ezt tekintetben a következő napirendi pontunkra. Nos, amit a bizottság az imént elmondott a 17-es cikk kapcsán, a témakoncentráció és hasonló témakörökben, Nos, hogyha egy végrehajtási jelentésről beszélünk, akkor számadatokat kell szerepeltetnünk. Fontosak az eredmények, fontos annak megvizsgálása, hogy hogyan is működik a, működött a politika. Tehát a jelentésben mindenképpen számadatokat, adatokat kell szerepeltetni. Nyáron részt vettem egy fontos STOA ülésen, Paul Rübig is jelen volt, az ITRE szakbizottságbeli egyes kollégák is jelen voltak, és ismételten felvetődött a kérdés, hogy mit is teszünk a kkv érdekében. Itt van a KKV kártája, és egy sor új eszköz a kockázati tőke vonatkozásában, illetve speciális eszközöket hoztunk létre a startup vállalkozások számára. És kérdés az, hogy mindezt hogyan látjuk a kohéziós politika keretein belül. Soha senki nem szól viszont a régiókról, ebben az összefüggésben, noha a régiók is fontos szerepet játszanak. Jó lenne tehát, hogyha a jelentésben megjelenne egy bekezdés, amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a regionális fejlesztési eszközöket hogyan lehet összekapcsolni a KKV-k fejlesztésére irányuló egyéb eszközökkel. Tehát a létező eszközök hogyan erősíthetik egymást kölcsönösen ez a kérdés. Örülök, hogy megemlítették azon erőfeszítéseket, amelyeket a közös kutatóközpont foganatosít Szevijában. Nem sokára oda utazunk az Európai Parlament delegációjával. A vállalkozók innovációja nagyon fontos számunkra. A vállalkozók, akik szakértelemmel, innovációval dolgoznak az IKT területen, a környezetvédelmi területen és a többi. Nos, mindezek olyan pontok, amelyek fontosak a KKV-k szempontjából. Hogyan tudnak tovább specializálódni a KKV-k, vetődik fel a kérdés. Hogyan akarunk eljárni mindenképpen meg kell erősíteni még ezeket a témaköröket. Um, Köszönöm szépen, Bresson asszony. Eh, eh, Köszönöm. Sajnos eh, a mi jelentéstevőnk, árnyék jelentéstevők Kazzolino képviselő is a brüsszeli közlekedési dugóban rekett, tehát csak néhány megjegyzést tennék ez a jelentéshez, amely rendkívül érdekfeszítő. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, hogy felvetett ezt a témát. Én is úgy vélem, még akkor is, hogyha ez egy hagyományos kohéziós politikai téma, tehát a kkv támogatása. Most első ízben történik meg az, hogy az új tervezési időszak beavatkozik ezen ágazatot illetően. A KKV-k igencsak megszenvedték a válságot, és azok az eszközök, amelyeket most létrehoztunk, azok nagyon érdekesek, és érdekes lenne megérteni, hogy a válság utáni beavatkozás hogyan befolyásolja a már korábban is létezett eszközöket. A válsággal esetleg nő az innováció, tehát több a fellépés, a kutatás, vagy a közös kutatási fellépések vonatkozásában, hiszen így gyakran nagyon kicsiny vállalatokról beszélünk, és itt a vállalatok közötti együttműködés keretében, mint például a klaszterek, vagy kutatási projektek, amelyek több szereplősek, bevonják a kis és középvállalatokat, az egyetemeket, a kutató, alkalmazott kutatással foglalkozó kutatóközpontokat. Kérdés az, hogy ez milyen formában történik tehát meg. Nagyon fontos a kkv számára a technológia transfer, hány program van, és hogyan struktúráltak, szervezettek azok a programok, amelyek erre irányulnak, jól működnek -e ezek a programok, ez is egy kérdés. A harmadik téma, számos kolléga felvetette már, Jelenleg, amikor a kelkevék nagyon nehéz helyzetben vannak, ugye a hitelhez jutás nagyon bonyolult számukra, és magasak a finanszírozási költségeik, Nos, az állami szintű hitelfinanszírozás a 0% alatti kamattal akár ez nem valósul meg a KKV-k ágazatában természetesen. Kérdés az, hogy milyen finanszírozási eszközök, akár rotációs alapok, tematikus beruházási alapok állnak rendelkezésre, amelyek egyszerűek és megfelelnek a KKV-k jellemzőinek, tehát milyen finanszírozási eszközök vannak, amelyek a KKV-kat segítik abban, hogy a válságból kilábaljunk, kilábaljunk, hiszen a KKV-k innovációja sokba kerül, és ehhez nagyon-nagyon alacsony költségű kamatú finanszírozási eszközökre van szükség. Természetesen az Európai Bizottság hivatalainak segítségét illetően is esetlegesen jelentéstevő be tudná mutatni, hogy a programozási, tervezési hatóságok hogyan erősítették meg, újították meg támogatási kapacitásaikat a KKV-k irányában, hogy segítségüket a válságból való kilábalásban. Azt hiszem, hogy ez a vetület is nagyon érdekes eredményekhez vezetne ezen jelentés keretei között, hogy megérthessük, vajon a kohéziós politika tud-e segíteni a KKV-knak a versekből való kilábalásban. Nos, lehetséges, hogy az eszmecsere vége előtt befut az jelentéstevőnk, de jelenleg ennyit tudtam elmondani a frakciónk részéről. Thank you. Köszönöm. De hát meghallgattuk a hozzászólást végül is. A bizottság részéről kíván-e valaki szólni? Igen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy lehetőséget kaphatunk néhány megjegyzés megtételére. A hármas célkitűzéssel kapcsolatosan, ami a KKV versenyképességének fokozását illeti. Amikor a tagállamokkal megkezdtük a tárgyalásokat, minden alkalommal ezt az iránymutatót, ezt az útmutatót hívtuk fel, ami a KKV-k eh, támogatására vonatkozik végül is. Aztán az egész vita leszűkült arra, ami a rendeletben szerepel a startupokra, az inkubációra, a növekedési kapacitások elősegítésére, az innováció ösztönzésére. A hármas célkitűzés nem volt a intelligens specializáció feltétele, ugyanis volt az első tematikus célkitűzés, ahol is ez egy feltételként jelent meg. Ezzel tulajdonképpen a, a tagállamokat és a régiókat arra kívánjuk ösztönözni, hogy a három 03-asba is fektessenek a hármas tematikus célkitűzés feltétele a kis vállalkozási törvény volt. Itt a vállalat alapítás gyorsaságáról van szó, a figyelemmel kísérésről, és nem a kifizetések csúszásáról. A tagállamok és a régiók számára ezt azt ajánlottuk, hogy nagyon komolyan vegyék, mint szematikus feltételt. Egyes tagállamok arra törekedtek, hogy a to egy keretében minél több forrás álljon a kisvállalkozások rendelkezésére, más esetekben az értékláncban történő előrelépés volt a cél. Tehát a TO3 kapcsán a statisztikák is azt tükrözik, hogy a fejlettebb régiók több pénzt fektetnek a TO1-be, mint a TO3-ba. A legdöntőbb kategória az általános beruházások kategóriája volt, tehát ebbe minden, bármi beletartozhat. A TO3 esetében a vállalkozók maximális rugalmasságot élveznek a támogatható beruházások tekintetében. És ha a TO3 keretén belül bármi finanszírozható, bármilyen beruházás vagy intézkedés, pozitívumként említendő meg az, hogy ezáltal arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy pénzügyi, pénzeszközökkel éljenek. És 10 milliárd euró áll rendelkezésre. Tehát, hogyha általános beruházásokat vállalnak, akkor egyéb pénzügyi eszközök is rendelkezés állnak, hitel, garancia és a többi. A szinergiára rátérve a KKV eszközt szeretném eh, megemlíteni a Horizont 2020 eh, kapcsán. Itt eh, sajnos vannak olyan projektek, amelyek ugye jók voltak, de nem kaptak mégsem finanszírozást a Horizon 2020 keretében az intelligens specializáció feltételét kell teljesíteniük. Ez az egyik legnagyobb kérdés, ami a biztosunkat foglalkoztatja, és a megfelelő munkacsoport is foglalkozik a KKV-k támogatásával. Amikor arról szóltak, hogy az innovatív megközelítéseket támogatja-e a bizottság a Már megállapítottuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a bizottság meg próbálja valahogy felgyorsítani a forrásokhoz való hozzáférést, természetesen a szabályok keretein belül. Vannak azonban még lehetőségek a legtöbb régióban és tagállamban a folyamat optimalizálására. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Damato asszony kíván-e válaszolni, vagy záró megjegyzéseket tenni? Köszönetet szeretnék mondani új elképzelések, kérelmek merültek fel itt a kollégák részéről. Köszönetet mondok az Európai Bizottság képviselőjének is. Hamarosan találkozunk majd újfent. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor lépjünk tovább a napirendünkön. Itt egy véleményről lesz szó a Regi Szakbizottság készítette, az illetékes szakbizottság, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság. Ma a véleménytervezetet fogjuk megvitatni. A szerzője ennek Ivana Maletics, és a 2014-es általános EU költségvetés, azon belül is az Európai Bizottság mentesítése. Van Nisztelrooy úr kívánja bevezetni a témát? Improvizáció. Igen, elnök asszony, ma egy kicsit improvizálnunk kell. Maletics asszony nem tudott időben ideérni. Itt van előttem egy szöveg, és azt hiszem, hogy ezt egyszerűen felolvasom, hiszen így lesz a leggyorsabb angolul fogom ezt felolvasni, mivel nekem is angolul elrendelkezésemre. Kedves kollégák, a számvevőszék 2014-es jelentésében 4,4 tévedést állapított meg a költségvetésben, és némileg csökkent az előző éves jelentéshez képest a hiba arány tehát úgy tűnik, hogy stabilizálódik, sőt, folyamatosan csökken a tévedés, a hiba arány. Ennek ellenére ez a százalék még mindig elmarad, illetve lényegesen magasabb a két százaléktól, ami a területi és szociális kohéziót illeti, ott a hiba arány emelkedett a számbevőszék előző évi jelentéséhez képest. 5,7%-os volt ez 2014-ben, miközben 13-ban csak 5,3. Számos szabálytalanság mutatkozik az Európai Unió fő beruházási politikájában, a kohéziós politikában, és ez meglehetősen negatívan érinti az EU általános költségvetését. Ugyanezt a tényt állapítja meg az Európai Bizottság egy másik jelentése, ami szerint a csalások száma ugyan, vagy a visszaélések száma csökkent, ezek pénzügyi kihatása azonban nagyobb volt, mégpedig 76%-kal haladta meg a 2013-as mértéket. A nem csalással járó esetekben és azok pénzügyi hatását illetően csökkenés állapítható meg 2013-hoz képest. És ez abból fakad, hogy az ellenőrzések az Európai Bizottság részéről nem kielégítőek, illetve a tagállamok részéről sem, illetve a pénzügyi irányítás is hadilában áll. Ez indokolja a szabálytalanságok nagy számát, illetve az eljárások is túlságosan bonyolultak, a szabályok, a rendelkezések megnehezítik a források végső felhasználói számára a szabályok betartását, tehát itt az administratív kapacitásokat növelni kell a pénzügyi rendszerek hatékonyabb átételéhez. az ilyen csalások megakadályozásához rendelkezésre álló információkat nem használják ki kellőképpen. A tagállamoknak éppen ezért fokozniuk kell az információcserét, illetve a bevált gyakorlatok cseréjét, hogy csökkenteni lehessen a hiba arányt, illetve a visszaélések számát. Itt egyszerűsítésre is szükség van a jelenlegi szabályok és eljárások területén, és ezáltal egy kiegyensúlyozottabb helyzetet lehet teremteni a végső felhasználók számára. Természetesen itt nem arról van szó, hogy a kifizetéseket kell leállítani. A nem csalást jelentő szabálytalanságok esetében esetleg a projektek is veszélybe kerülhetnek. A csalások esetében azonban megfelelő szabályokat kell alkalmazni a bizottságnak. Az eredményekre kell fókuszálni, és ezt kell hangsúlyozni a partnerségi megállapodásokban is, ezáltal növelhetjük a hozzáadott értéket az egész EU számára, és hatékonyabbá válhat az adófizetők pénzével való gazdálkodás. Ennyit kívántam elmondani a jelentéstevő részéről, természetesen az anyagban további részletek is találhatók. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, és most az árnyék jelentéstevők kapnak szót van úr. Köszönöm szépen. Az, a jelentéstevőnek is köszönetet mondtam volna a javaslataiért, és különösen örömömre szolgál, hogy Lambert úr is említette a kohéziós politika hiba arányának csökkenését, és hogy a hibák nem feltétlenül a csalásokkal függnek össze. Nagyon sokan ezt a két dolgot összekeverik, miközben itt két teljesen különféle, különböző dologról beszélünk. A jelentéstevő javaslatai utalnak arra, hogy a tagállamok milyen fontos szerepet játszhatnak a hiba arány csökkentésében. Tudjuk, hogy a forrásokat alapvetően a tagállamok kezelik. Ugyanakkor viszont nem jelent meg a javaslatok között, hogy a számvevőszék szerint a legtöbb tagállam további információra szorul, hogy fel tudják tárni a visszaéléseket, csalásokat, tehát majd erre vonatkozóan módosítót fogok kidolgozni. Még egy dolog az egyszerűsítés, amit a jelentéstevő szintén említett. Amikor a REGI vagy a KONT szakbizottság részéről látogatást teszünk helyszínen, akkor azt halljuk, hogy a hajba arányt az egyszerűsítéssel lehetne legjobban csökkenteni. Azt hiszem, hogy történt előrelépés a, már a jelenlegi programozási időszakban, a kohéziós alap kapcsán, például az általány kifizetésekkel, a szinergiák javítása révén, de tudom, hogy még mindig tág tere van a továbbfejlesztésnek közös szabályokra, nem csak rendeletekre van szükség, például a közbeszerzések kapcsán, a számvevőszék megállapításai 50%-a közbeszerzéssel volt kapcsolatos, tehát ez mindenféleképpen javítani kell a jövőben, úgyhogy még számos teendője van a tagállamoknak, a régióknak is, illetve az auditoroknak ezen a területen. Tehát az egyszerűsítéssel remélhetőleg a jövőben még nagyobb részben sikerül visszaszorítani a hiba arányt. Köszönöm szépen. A következő árnyék jelentéstevő én vagyok. Úgyhogy a eljárásokkal kapcsolatos innovációt tovább folytatjuk. Tomasics asszony. Colleagues, all of us are aware the discharge tisztelt kollégák! A mentesítési eljárás rendkívül fontos a kohéziós politika felülvizsgálata, illetve ellenőrzése szempontjából. A REGI szakbizottság esetében lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk, mik voltak a legfontosabb eredmények az Európai Uniós kohéziós politikai költségvetés terén. Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek, Ivana Maletics asszonynak, a néppárt részéről. Figyelembe véve a regi jelentést, illetve a 2014-es számvevőszéki beszámolót, a bizottsági 2014-es éves tevékenységi jelentést, szeretném fölhívni a figyelmet a következőkre. 2014-ben a kohéziós politika ugyanúgy, mint az elmúlt esztendőkben a szemvevőszék szerint egy olyan politikai szakterület, amely ki van téve a hibáknak, 5,7%-os a hiba százalék, és itt igazából mindenféle hiba ide tartozik, a közbeszerzés, az állami szabályok, a jogosultság, és így tovább. Ezek azok a területek, ahol a legtöbb hibát azonosították. Ebben a tekintetben szeretnék rámutatni a következőkre. A bizottság, illetve a tagállamok feladata az, hogy megelőző intézkedéseket hozzanak, megfelelően tájékoztassák a szereplőket, illetve iránymutatást adjanak a kockázatokat illetően. Az ellenőrzési és igazgatási eljárásokat egyszerűsíteni kell, így elkerülhetőek a hibák, és növelni lehet, illetve meg lehet akadályozni azt, hogy a, a kifizetéseket meg kell szakítani, Fontos a képzés, az iránymutatás a nemzeti hatóságok felé, illetve meg kell felelni az állami szabályoknak és a közbeszerzési előírásoknak. Ezek mind hozzátartoznak a megelőző fellépéshez. Rendkívül fontos mind a tagállamok, mind a bizottság számára, az, hogy célkitűzött intézkedéseket hozzanak, és így megerősítsék az administratív kapacitást. Az auditot a teljesítményre, illetve a politikák eredményére kell összpontosítani, egy ilyen jellegű kultúrát kell kialakítani. Nagyon sok a szabálytalanság ezen a területen, úgyhogy üdvözlöm a 2014-20-as új ISF-et, ex ante kondicionitással a közbeszerzés terén. Fontos, hogy akik eh, nem tartották be az ex ante kondicionalitást, azok a, meghozzák azokat a lépéseket, amelyekben megállapodtak 2016 végéig. Nagyon fontos, hogy megvalósuljon a közbeszerzési irányelv, illetve 2016. április 18-áig átültetésre kerüljön a nemzeti jogszabályokba. A bizottság technikai segítséget nyújt, illetve iránymutatást a, annak érdekében, hogy megfelelően átültessék a tagállamok a nemzeti jogszabályaikba ezeket az ezeket a szabályokat, tehát egyetértek jó iránymutatás, információnyújtás, egyszerűsítés, ezek a feladataink. Így a hibák kockázatát csökkenteni tudjuk a kohéziós politika területén. Köszönöm szépen! Mrs. Tomasic, the next speaker. Tomasic asszony. Um, ja se također zahvaljujem kolegici Maletić. Köszönöm Köszönetet mondok kollégánknak, Ivanem Maleticsnek jelentésért és javaslataiért. Tekintettel a gazdasági nehézségekre, amelyekkel a tagállamok küzdenek, a forrás hiányra tekintettel, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme nagyon fontos. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos a pénzeszközök megfelelő kezelése és az uniós források megfelelő felhasználása. A szabálytalanságok, amelyek nem jelentenek csalást, gyakran abból adódnak, hogy az érintettek nem ismerik megfelelően az összetett szabályokat. Az egyszerűsítés lehetővé teszi majd a szabálytalanságok számának csökkentését, amelyek nem jelentenek csalást. Üdvözlöm a magas rangú szakértői csoport létrehozását, amely az egyszerűsítés folyamát mozítja elő a struktúrális alapok kedvezményezettjei céljából. A bizottság kezdeményezését is üdvözlöm. Fontos, hogy megállapodásra jussunk, amikor ezen ajánlások végrehajtásáról beszélünk. Az egyszerűsítés a tagállamok számára nehézségeket is felvethet. A különböző szinten való kezelés a felhasználók számára növeli a bürokratikus terheket. Nos, mindenféleképpen tekintetben kell venni a különböző ellenőrzési szinteket. Köszönöm szépen, Vána asszony. Ismét az árnyék jelentéstevő nevében ismét elnézést kérek. A következő gondolatokat szeretném megosztani önökkel. A 2014-es időszak volt az új jogalkotási keret egyik első ideje. A 2014-es kifizetések, kifizetések közül csak keveset szántak az új generációs programokra. A 2014-20-as kohéziós politikai programok nagyon nagy mértékben csúsztak, amely akadályozta a zöggenőmentes áttérést az egyik finanszírozási időszakból a másikba. Későn indultak a programok, és a bizottságot arra kérték, hogy, a, hogy nézze meg, milyen hatása van a késedelem ezekre a programokra, és vonják le a következtetéseket. A programok elfogadásának idejét föl kell gyorsítani, azonban a minőséget fönn kell tartani, valamint a csalás elleni harcot is fönt kell tartani. Megfelelő hatóságoknak ellenőrizniük kell a programot. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. És most pedig az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Okay. Okay, the floor is yours. Thank you. Uh, thank you, Chair. Um... Köszönöm még egyszer, elnök asszony. Köszönöm szépen a javaslatokat. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság átadjuk azokat erre a mentesítési időszakra vonatkozóan. Egy-két apró megjegyzésem élnék, hogyha megengedik. Először is az első javaslat a hiba ráta növekedésére vonatkozott. Hogyha figyelmesen megnézzük az éves jelentést, a számvevőszék éves jelentését, akkor azt látjuk, hogy egyrészt növekedés tapasztalható, egy másik résznél azonban csökkenés látunk. Ennek a különböző módszerek állnak a hátterében. Nézzük, hogy mi a fontos itt. Fontos az, hogy a kohéziós politikai, politika hiba százaléka stabilizálódott. 5 és 7 százalék között mozog a 2007-13-as időszakban. Hogyha ezt összevetjük az előző programozási időszakkal, akkor csökkenést tapasztalunk, azonban még mindig túlságosan magas ez. És ahogyan az egyik tisztelt képviselő is elmondta, nagyon fontos, hogy a tagállamok erőfeszítéseket tegyenek annak érdekében, hogy ezt a hiba százalékot tovább csökkentsék. A számvevőszék szerint a hibák 40 százalékát fel tudták volna tárni erő, előre a tagállamok, a nemzeti hatóságok. Ez az első megjegyzésem. A második. Üdvözöljük a, az, hogy különbséget teszünk a csalás és a szabálytalanság között. Harmadsorban valóban az egyszerűsítés a Kretszuk biztosasszony mottója, szlogenje, és ennek érdekében létrehoztak egy magas szintű munkacsoportot. A parlament is részt vesz ebben. And the, the fourth uh, remark is about uh, the focus on results. A negyedik megjegyzés az eredményekre való összpontosítás. Az önök javaslatában azt látjuk, hogy nem igazán összpontosítanak az eredményekre a következő programozási időszakban, A bizottság pedig elmondta, hogy kicsit korai volt, This assessment. korai volt ez az értékelés, hiszen akkor tárgyalták a partnerségi megállapodásokat és programokat. Ez azt jelenti, hogy december 7-én kerül sor a meghallgatásra a Kont bizottságban, illetve ott van a 16 cikk jelentése, amelyet december 15-e körül adnak majd ki. Ezek kapcsán a parlament jól látja majd, hogy ez az új szabályozási keret mennyire az eredményekre összpontosít. Köszönöm. Köszönöm szépen. Záró megjegyzések. A jelentéstevő nevében nincs, ez nem lehetséges. Zorgvuldig ter van de rapporteur. Nos, minden észrevételt gondosan továbbítani fogok a jelentéstevőnek, meg vagyok győződve arról, hogy minden, ami regionális politikához kapcsolódik, majd kifejeződik a jelentésben. Igen, Így szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy december 16-a déli 12 óra a határidő. In these points we, um... A módosítók benyújtására, és ezzel le is zártuk a mai napi rendünket, a mai napi rendi pontokon végigmentünk, és következzen a koordinátorok ülése. Köszönöm szépen mindenkinek a résztvételt, és most arra kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak, tartsanak még egy, ki egy kicsit, köszönöm.